Chers collègues, nous allons rendre... Kedves kollégák, folytatjuk a munkánkat egy fontos témával kapcsolatban. Az adócsalásról van szó, valamint a fejlődő országok gazdaságáról. Első napi rendi pontunk egy tanulmány bemutatása. A fejlődő országokban az adóbevételek mobilizációja kapcsán. Jó magam is nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, ugyanis szerintem az egész fejlesztéspolitika központjában álló témáról van szükség, szó, ugyanis az adóbevételek elkerülhetetlenül fontosak a fejlesztéshez, a jó kormányzás, illetve az állam erősítéséhez. A gazdaság és pénzügyi válság, valamint az alap, alapanyagok árának csökkenése miatt a fejlődő országok még nehezebb helyzetben vannak, éppen ezért nagyon neheze most a helyzet, és csökkenteni kellene a külső segítségtől való függést az adóbevételek növelésén keresztül. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy hosszú távú fejlesztésnek ez lehet az alapja. Az adóelkerülés, az adócsalás ugyanis tönkreteszik a fejlődő gazdaságok amúgy is gyenge lábakon álló gazdaságait, és nagyon nagy pénzügyi károkat okoznak. 2009-ben a becsések szerint évente 395 milliárd dollár adócsalást szenvedtek el a különböző határokon átnyúló kereskedelmi tranzakciókból adódó csalások kapcsán például, illetve emiatt a csökkent befektetési kedv miatt. 2014-re vonatkozólag nincsenek még adataink, de mm, nem véletlenül félek attól, hogy az adatok valószínűleg még sokkal rosszabbak, sokkal elkeserítőbbek. Most pedig ezért megadom a szót Maszkányi asszonynak és Mor úraknak. beszéljük meg egymás között, hogy ki fog először felszólalni. Köszöntöm Önöket, és köszönöm, hogy meghívtak minket erre a mai ülésre. A fejlődő országokban történő adó elkerülés témájában szeretnénk szólni önökhöz. Ahogy az önök azt is bemutatta, ez egy egyre fontosabbá váló téma, és egyre több figyelmet kapott egyébként az által éppen elmondott okokból. A demokratizáció, képviseleti demokrácia későbbi fejlődése szempontjából és a külső segélyektől való függőségből való kilábalás szempontjából ezek nagyon fontos kérdések. Viszonylag jó ismerjük ezt a témát a nemzetközi parlamenti párbeszédből. Az EU és a nemzetközi szereplők valamennyien foglalkoznak a témával, és és ezzel együtt még nagyon nagy kihívások állnak előttünk a fejlődő országokban az adó elkerülés adócsalás miatt. A fejlődő országokban viszonylag alacsonyak az adó kulcsok, és az adó aránya a GDP-hez képest is alacsony, 10-20 százalék szemben az OECD országok 30 százalékos átlagával. Annak ellenére, hogy gyenge az adó beszedés, az adó behajtási erőfeszítés amit ezek a kormányok kifejtenek, elmarad a potenciálisan behajtható összegektől nyilván, ezekben az országokban is. És nagyon sok a kiskapu, amelyekkel foglalkozunk is ebben a tanulmányban. Általános értelemben az úgynevezett tax gap az a különbség, ami a beszedett és a beszedhető adó között mutatkozik egy adott ország gazdaságának függvényében. Az tény, hogy mindenhol van tax gap, és ez egy jól definiált fogalom, és azt is mindenki elismeri, hogy mindenhol létezik. Hogy mekkora, azt már metodológia válogatja, hogy melyik hogyan számolja ki, hogy a potenciális behajtható adó mennyiséget hogy definiálják. Nagyon nehéz azt megbesülni, hogy egy országban mennyi lenne a behajtható adó a gazdasági és politikai körülmények függvényében. De még ha ezt sikerülne is számosítani, az is nagyon nehéz, hogy az egyéni ö, tax gepeket hozzá lehessen rendelni bizonyos okokhoz. Ugye az adó elkerülés csak egy a sokféle lehetséges ok közül. Tehát ahelyett, hogy ebben a tanulmányban számosítani akartuk volna a tax gepet, amely nehezen számolható, inkább megpróbáltuk megvizsgálni annak a komponenseit, az okait. Márpedig az okok feltárása is sokat segíthet, majd a későbbi számosítás során, és persze a probléma elleni fellépésben. Három fő okot tártunk föl az általánosan jellemző tax gap mögött. Ezeknek mindnek van nemzetközi vonatkozása, és ezeket röviden elmondanám. A nemzetközi határokon átnyúló adó elkerülés, adó csalás révén, a multi cégek ügyesek ebben, az adókivételek miatt, illetve a rossz hiszemű fellépések miatt. Nézzük meg a tek, az adó elkerülés, adó csalás témakörét. És először is ezen belül is a definiókat. Amikor adóelkerülésről beszélünk a jelentésben, akkor ezt egy általános fogalomként alkalmazzuk. Ide soroljuk például az adó a tax avoidance és a tax evasion esetét is. Az evasion az egy jogi jellegű adóelkerülés, a tax avoidance pedig egy gyakorlati adóelkerülés. Ez a két fogalom sok országban, sok anyagban átfedésben van egymással, de mi megpróbáltuk külön választani őket. Sok multicég kiváló abban, hogy hogyan kerülje el az adót. A legegyszerűbb módja ennek a hamis árképzés, vagyis a profitokat ezek a multik magas adókulcsú országokban keresik meg, és a cégen belüli elszámolás során egyenlítik ki költségeiket, persze mindig a saját javukra. Az árak különbözősége a valós alkalmazandó árhoz képest mindig jó lehetőséget ad erre. A nemzetközi adórendszerek közötti kiskapuk számosak, és nehéz becsülni is a probléma nagyságát. Eltérnek egymástól a becslések. Az OECD becslése szerint az ilyen típusú ö, fejlődő országoktól elvont pénz legalább háromszor akkora, mint a fejlesztési támogatások összvolumene és ebből legalább két dolog fakad. Nagyon kevés sajnos nemzetközi szinten a koordináció az adó elkerülés visszaszorítására. Továbbá egyre bonyolultabb az egész rendszer, és néha a nemzetközi adószabályok nem követik a gyakorlat bonyolultságát, a profitok átsúsztathatóságának számos eszközét. Ez különösen érvényes a fejlődő országokra, ahol az adó szabályozás végrehajtó személyzet és hatóságok általában gyengék. A fejlődő országok ilyen hivatalainak sokkal kevesebb az eszköze, mint akár egy-egy multicég nek az, az agresszív fellépése során használt eszköztár. Ez egy valós probléma a fejlődő országok számára. És persze vannak nemzetközi erőfeszítések, az EU is csatlakozik ezekhez, az információcsere, az Information Exchange Agenda, amely egy gördülő napirend, de ezek ellenére az adó elkerülés ilyen általánosabb és szélesebb körű definícióban túlzottan elterjedt. A másik oka a tax gapnek az adó elkerülés, az adó kivételek megléte, az adókedvezmények, adókivételek, amelyek gyakran úgy for, valósulnak meg, hogy ha a tőkét akar vonzani egy ország, akkor a külföldi cégeknek eleve adókedvezményeket ad. Ez is nagyon elterjedt a fejlődő országokban, Afrikában. Ennek is sok ö, formája létezik. Ágazatonként, cégenként különböző lehet. Éppen ezért nehéz aztán ezt is ö, átfogóan feltárni Érdekes módon azonban az ilyen adókedvezményekről szóló bizonyítékok mind azt hangsúlyozzák, tartalmazzák, hogy ennek tényleg valós gazdaság élenkítő hatása is lehet, és egy-egy nagy cég bevonása hozzájárulhat a politikai atmoszféra javulásához, a stabilitáshoz, a növekedéshez, és megéri a gazdaság szempontjából az adóveszteség, vagy az adó benemfolyása, mert ezek a befektetők sok pénzt hoznak a konyhára. Hát ez egy empirikus tapasztalat nehéz cáfolni vagy bizonyítani az adó elkerülések és az adó kedvezmények adják a tax cap nagyobbik részét. És ugyan nehezen mérhető, mondom ezt számszerűen, de minden országban a beszedett adóbevétel 20-30%-ára tehető az így módon be nem folyó adó. A harmadik oka a tax gapnek again increasingly important for developing countries. A uh, bányászati iparral összefüggésbe hozható adó mechanizmusok ebben az ágazatban különösen nagy profitokról lehet beszélni, afrikai országokra tipikusan jellemző, és ezeknek a bevételét gyakran az állam nem tudja megadóztatni. Országonként különböző persze a helyzet, megpróbálnak kicsikarni ettől az ágazattól is mindenféle hozzájárulást, de ezek a megalapodások adhok jellegűek, és a kormány és az adott kitermelő cég közötti egyedi megalapodás tárgyát képezik. A, külön, a nemzetközi közösség segíthetne ezen országoknak ebből az ágazatból több pénzt lefölözni, például oly módon, hogy a regionális fejlesztési projekteknek részét képezze a kitermelő ágazat bevonása, megadóztatása, illetve az adóhivatalok és ezen ágazat adó ellenőrzését végző ágazatok megerősítése. Tehát az adó elkerülés, az adó kedvezmények és a kitermelő bányászati ipar ö, okozzák elsősorban a tax gapet, és ezen belül aztán persze helyi tényezők is hozzájárulnak ehhez, gazdasági, politikai, közigazgatási jellegűek ezek. Említenék néhányat, kettőt, hogy például a közigazgatás hogyan járulhat hozzá a problémához. Az adóhivatalok általában nehézséget okoz szakértőgárdájuk megtartása, mert a legtehetségesebbek általában vagy nemzetközi szervezetekhez mennek tovább, vagy adócégekhez, és az államnak kevesen dolgoznak szívesen. A másik oka pedig a komputerizáció, amely révén ö, amelyben ezek az országok gyakran elmaradottak, és persze vannak országok, amelyek kivételt képeznek, de nincs megfelelő digitális kapacitás ezen adatok szakszerű feldolgozására. Ami az EU-t illeti, és esetleg a fellépésekre vonatkozó javaslatainkat. Hát jó hír az, hogy aki itt keres munkát, az bőven fog találni, és az is jó hír, hogy jó irányba haladunk, még ha lassan is, nem csak az EU-ban, hanem a nemzetközi közösségben is. Egyre nagyobb az érdeklődés, és egyre több a fellépés, ami talán jó dolog, mert talán a fragmentáció ellenében hat. Biztos, hogy jó, hogy ezzel sokat foglalkozunk az utóbbi időben, már csak azért is, mert a fejlesztési támogatások ö, ö, nem a levegőben lógnak, hanem a, az adóztatási kapacitással szorosan összefüggő és gyakran kárba menő pénzek. Tehát nyilván nem ez az egyetlen, tehát a technikai segítségnyújtás és egyéb dolgok is hozzájárulhatnak a fejlesztés támogatások hasznosulásához, de ez egy fontos tényező, tehát sok munka van, jó irányba haladunk, a jelentésben több példáját adjuk, hogy az EU és a nemzetközi közösség hogyan lépett föl eddig. Az ajánlások tekintetében két csoportra bontanám őket. Nem is akartuk ezeket ajánlásokat hívni, mert inkább előfeltételeknek kéne őket hívni. Tehát beszéljünk előfeltételekről. Szerintem, szerintünk a legalapvetőbb a különböző szereplők közötti jobb koordináció. Nem csak az EU és egy adott ország között, hanem az EU-n belüli jobb koordinációra, az EU intézmények és tagállamok közötti jobb koordinációra gondolunk. Nyilván nagyon sok nemzetközi szereplővel, az OECD, az IMF talán a két legfontosabb, de ez nem jelenti azt, hogy az EU-nak nem maradna szerep. Bőven szükség lenne ezen szervezetek jobb együttműködésére, az átfedések megszüntetésére, jobb koordinációra közöttünk. A második előfeltétel az, hogy a fejlődő országok is részt vegyenek ezekben a projektekben. Egyes nemzetközi adóügyi fellépések, különösen azok, amelyek globális kérdésekkel összefüggésbe hozhatók, az információcsere, a profit ki, kilopás, kihozás egy, egy országokból. Ezekben a témákban az adott országoknak sajnos nem sok szerepe van, bár sokat beszélnek róluk. A fejlődő országok részvétele ezekben a vitákban azonban túl alacsony. Európán belül is lehetne növelni az ilyen irányú tudatosságot. Végül is van egy EU platform a jó kormányzásról, amely jelenleg sajnos még nem hívott meg fejlődő országbeli képviselőket, pedig megtehetné pedig eh, hasznos lehetne számukra is a részvétel, ezt a meglévő platformot jobban kéne használni. Mondom előfeltételként. Tehát a jobb együttműködés a szereplők között. Ami a három ajánlásunkat illeti, az egyik a globális eh, adó eh, ügyi fellépésekkel kapcsolatos, a G20-ak is tárgyalnak erről két különböző területen, az információ cseréről és a profit kivonásról. Ezekben a témákban az EU továbbra is képviselhetné a fejlődő országok részvétele mellett a részvevő országok érdekeit. Másfelől azonban a már fej, a fejlődő országokban a, a, a, a, Nak is meg kéne tenni a magukét a tekintetben, hogy jobban kiépítik infrastruktúráikat. A második terület a segítségnyújtás és a technikai segítségnyújtás különösen. Történik ezen a területen sok minden, de lehetne ez még több. A nemzetközi pénzügyi segítségnyújtás mellett nagyon fontos lenne, hogy hatékonyabb legyen a technikai segítségnyújtás a pénzek elköltése során. Ebben az EU vezető szerepet játszhatna költségvetési támogatás révén, de nem csak ezáltal. Ez a két első ajánlás, miután elhangzott, talán előkészíti a terepet a harmadikhoz, tehát globális fellépésre van szükség a fejlesztési támogatások összefüggésbe hozására az adó ügyi fellépésekkel, mert ez a két dolog biztosíthatná a nagyobb koherenciát. A harmadik ajánlásunk a fejlesztési vitával szükeben értve kapcsolatos. A donoroknak arra kéne törekedniük, hogy saját pénzeikkel több helyi erőforrás mozgósítsanak. A politikai párbeszéd erről ugyan jó irányba hat, de még nagyon sok a nyitott kérdés, és főleg a végrehajtás területén sok a baj a fejlődő országok pedig nagyon sokat profitálhatnának abból, hogyha garantálnánk, hogyha koherens a fejlesztési fellépés a nemzetközi szinten, ugyanazok azok az elvárások, akkor ezen országok is egységesebben haladnának jó irányba. A harmadik ajánlásunk pedig a regionális programokra vonatkozik végül is. Dél-Amerikában, Afrikában is van egy-egy kontinens szintű fórum, amely a regionális programokkal foglalkozik. Fontos, hogy az EU nyitva tartsa kapcsolatrendszerét ezekkel a fórumokkal, nem csak azért, mert általában jó a nyitottság, hanem azért, mert ezek a platformok felelősek a regionális programok lebonyolításáért, és így ezen programok adó vonzatáért is fontos szerepet játszhatnának ezek a regionális szervezetek, hogyha helyi szabályokat, de egységes szabályokat hoznának létre, egyre egységesebbeket a világban. Tehát például felső határt lehetne annak szabni, hogy mennyi lehet a adókedvezmények mértéke, mennyi az adókedvezmények formájában elveszthető összeg arányosan a projekt méretéhez mérve. Tehát lehetnének itt egységes iránymutatások, és ezeket ezen regionális fórumokon keresztül lehetne érvényesíteni és talán így sikerülne az adhok megállapodásokról ö, átterelni a megállapodások ö, jellegét egy koordináltabb, nemzetközibb modalitás felé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük. Ön szeretne valamivel kiegészíteni? Hogyha szükség lesz rá, akkor majd a vita során hozzászólunk. Köszönjük. Ebben az esetben a képviselők tehetnek fel most kérdéseket ezzel a rendkívül fontos témával kapcsolatban. Svensson úr? Köszönöm szépen. Nos, igen, csak nyugtalanító azt hallani, hogy a százalékos arány rendkívül alacsony. 385 ez a szám szerepel a kivethető adók kapcsán a szövegben. Érdekes volna tudni, hogy nem lehetne-e kiemelni példaként egy olyan országot, amely jó úton halad egyfajta követendő példaként, vagy prototípusként, ahol aztán megmutatkozik, hogyha az ember megfelelő körülményeket teremt, akkor igenis el lehet érni a megfelelő adóbevételeket. Köszönöm. Most akkor megadom saját magamnak a szót. Érdekelne, hogy sikerült-e a transfer árakra vonatkozó tanulmányt végrehajtani, illetőleg, hogy meg tudnak-e nevezni olyan számadatokat, amelyek arra vonatkoznak, hogy ez mennyibe került az adott országnak, illetőleg tudnak-e példaként említeni olyan országokat, amelyek sikeresen átalakították az adórendszerüket. Correra Nunez úr kap most szót az Európai Bizottság részéről. Uh, thank you, uh, Chair, for inviting. Köszönöm szépen, hogy az Európai Bizottság is mondhat néhány szót ezen tanulmányjal kapcsolatosan. Az adózás és a fejlesztés ügy kapcsolata olyan téma, amelyben az Európai Bizottság szorosan együttműködött az Európai Parlamenttel. Önöknek hála sikerült 2010-ben egy közleményt kiadni ezzel kapcsolatosan, és a parlament segítségével sikerült elfogadtatni egy költségvetési sort is e célra, így az Európai Bizottság a cselekvés mezeire léphetett e téma kapcsán. Számunkra ebben a témában két fő dimenzió létezik. Egyrészt a bilaterális együttműködés, azaz kétoldalú együttműködés. Ezzel kapcsolatosan próbáljuk elérni azt, hogy politikai reformokat hajtsanak végre az adórendszerekben, és szorosan együttműködünk minden szereplővel, mindenek előtt az IMF-el, a Világbankkal és a kétoldalú donorokkal is. A tanulmány egyik ajánlása különösen fontos volt a számunkra, éppen ezért nagyon szoros együttműködést létesítettünk a partnerek között bilaterális szinten. Ilyenek a nemzetközi adó párbeszéd és más egyéb eszközök. Továbbá van egy többoldalú dimenzió is, ahol sokkal összetettebbek a problémák, hiszen különböző szereplőket sorolhatunk itt fel, kormányok, vállalatok, civil szervezetek működnek itt együtt, az adóelkerülés, adó, adócsalással szembeni küzdelem területén. Ez nem egy egyszerű terület, közösen együttműködünk, szorosan együttműködünk az OECD-vel, a Világbankkal, és van egy háromoldalú kezdeményezésünk az OECD-vel és a Világbankkal, a transferárazásra vonatkozóan vannak néhány. Vannak sikeres példák is, Kolumbia, Honduras, Vietnám, Uganda, sorolható fel itt. Gánában emellett szerepet vállalt Németország és Svájc is három oldalú kezdeményezés révén sikereket tudtunk elkönyvelni. Regionális kezdeményezéseket is támogatunk, ez is a tanulmány egyik ajánlásából eredendően valósult, valósult meg. Afrika és Latin Amerika területén vagyunk tevékenyek ennek keretén belül. Az Európai Bizottság tehát több helyütt is szerepet vállalt, az ajánlásokat nagyon komolyan vettük, persze van még teendő, nagyon sok a szereplő, a napirend kiemelt helyén szerepel ez a téma, és megpróbáljuk elérni, hogy a fejlődő országok maguk is nagy mértékben részt vegyenek a különböző kezdeményezésekben. Persze, néhány kezdeményezés a G20-ak formátum keretén belül zajlik, de ezek mindenek előtt feltörekvő országok. Tudjuk, hogy sok fejlődő ország nem vesz részt ebben a fórumban. Szorosan együttműködünk az ensz és más nagy szervezetekkel, hogy általánosan elfogadottá tegyük az általuk meghatározott ajánlásokat, illetve iránymutatásokat. Továbbá a politikai dialógus, a politikai párbeszéd is egy fontos dimenzió. Az Európai Bizottság egy fontos közleményt adott ki a fejlesztés, valamint a költségvetési támogatás összefüggéseiről. Továbbá partnerországainkkal politikai párbeszédet folytatunk a költségvetési támogatásról és annak különböző vetületeiről, mint amilyen például a makrogazdasági stabilitás. Ez tehát néhány olyan kezdeményezés, amelyben részt veszünk, és Zárásképpen pedig említésre kerültek a kitermelő ágazatok. Az Európai Bizottság szorosan együttműködik ezen a területen is más szereplőkkel, az EIDI-jal szorosan együttműködünk, de mivel ez egy önkéntes kezdeményezés, ezért ezen túlmenően az Európai Bizottság más lépéseket is tesz az átláthatóság növelése érdekében a kitermelő ágazatokban. Továbbra is folytatni szeretnénk ezt a gyümölcsöző együttműködést, továbbá írásos megjegyzéseket is megfogalmaznánk a tanulmányjal kapcsolatosan, és persze, hogyha e, számot tartanak, igényt tartanak rá, akkor az Európai Bizottság e, rendelkezésükre áll a továbbiakban is. Köszönöm szépen, esetleg mások hozzá kívánnak ezt szólni, és egyébként megnyitom e, bárki előtt a szót, aki a munkatársak közül hozzá kínál, kívánna szólni, Hát csak azért is, mert a munkatársok is sokszor nagyon intenzíven foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Úgy látom senki. Úgyhogy akkor Maszkáni asszonynak adom meg a szót, hogy választ adjon a feltett kérdésekre, illetve a bizottság megjegyzéseire. Visszaadom a szót a végkövetkeztetésekhez. Thank you. I think I will ask, uh, Köszönöm megkérem a kollégámat, hogy ő válaszoljon néhány megjegyzésre. Köszönöm szépen. Nos, hát először Svensson úr kérdésére válaszolnék, vagyis mi is az, ami pozitív ebben a képben. Én szerintem általános értelemben el lehet mondani azt, hogy azért nagyon sok pozitívum van itt, azonnal legalább hat országot tudnék felsorolni, főként afrikai országokat, amelyekben az tapasztalható, hogy növekszik az adóbevételek mértéke, illetve azoknak a GDP-hez arányosított mértéke. Az elmúlt 15 évben Tanzánia, Mozambik, Uganda, Ruanda valamint Afrikán kívül még Nepál is az utóbbi időben nagyon jól működött. Tehát vannak pozitív példák, de általános értelemben az adóbevételek növekedése az egy nagyon hosszú és lassú, kemény folyamat, és öt év során kell tapasztalni növekedést. De ugyanakkor néhány esetben kimondottan sikertörténetekről számolhatunk be. A technológia is segíti az adóbevételek növekedését, és Afrikában egyre több kompetens és hozzáértő ember van, aki az adóbeszedés terén tudja kamatoztatni tudását. Aztán mm, rátérnék a transfer árazás, illetve a félreárazás kérdésére. Nos, hát itt is általános értelemben nagyon pozitív dolgokról számolhat, számolhatunk be, de ugyanakkor néhány évvel ezelőtt a kérdések ezzel kapcsolatban úgy merültek fel, hogy ez egyáltalán kérdés-e. Nagyon sok multinacionális cég korábban megkérdőjelezte ezeknek a praktikáknak a létét, ez most már nincs így szerencsére, ezt már mindenki elismeri. Nagyon kevés a megbízható adat ezzel kapcsolatban. Az egyetlen az IMF részéről érkezett. Azt mondják ők, hogy technikai rendszerük alapján egy meg nem nevezett alacsony bevételű ország esetében a becsült veszteségek a 20%-ra tehetők az összes adóbevételhez arányosítva. Nos, ez azért nagyon nagy arány, Úgyhogy úgy gondolom, hogy az IMF azért ezt nem fogja megkerülni. Szerintem ez egy nagy valószínűséggel eléggé általános arány lehet a szegény országokban. Tehát ez egy új terület, nagy potenciál rejlik benne, fel kell göngyölíteni. Vannak azért itt is sikertörténetek, főként India jó példa erre, amely az elmúlt években nagyon jól tudta kezelni ezt a problémát. De ugyanakkor India és például Brazília, illetve Kína is egyre inkább saját szabályaikat, illetve eljárásaikat alkalmazzák a nemzetközi cégek megadóztatására. Tehát ők nem, egy, nem hajlandóak az OECD elvek mentén haladni. Azt mondják, hogy ha a cégek bemutatják a számadásaikat, akkor ez önmagában nem hiteles számukra, tehát ők egész egyszerűen a profithoz akarják arányítani az adókat is. A BRICS országok esetében, itt erős országokról van szó, ahol azért az adóbevétel, vagy az adóbeszedés nagyon jól szervezett. A kis és szegény országok esetében az a fő probléma, hogy a szervezési hátteren nincs meg ennek az adóbeszedésnek, és nincs meg az a politikai, illetve gazdasági akarat sem, amely ezt megtámogatná. Tehát szerintem a bizottság részéről nagyon fontos lenne azt látni, hogy örülnünk kellene a reformoknak, és annak is, hogy az OECD keményen dolgozik azon, hogy megváltoztassa a játékszabályokat a reformok az OECD országokban, illetve a BRIC országokban valósultak meg. Ahogyan Giulia is elmondta, a kis és szegény országok nagy többsége azonban kívül esik ezen a körön. Éppen ezért elképzelhető az, hogy ezek a változások például a automatikus információcsere nem lesz már túl megbízható, vagy nem lesz túl kifizetődő ezen országok számára. Miért? Azért, mert jelenleg nincsenek meg azok a személyi és anyagi hátterek, amelyek a más országokból érkező adóbevételekre vonatkozó információk kezelésére hivatottak, és ráadásul ez nagyon kemény munka, tehát én úgy gondolom, hogy még nagyon sok év telik el addig, amíg a legtöbb afrikai ország meg tud majd felelni ezeknek a feltételeknek. Az addig eltelő időben pedig más lehetőségeken kellene elgondolkodni, például a szegény országok számára a nemzetközi közösségnek talán nem kellene követelnie az automatikus kölcsönös információcserét, Még akkor sem, hogyha, tehát hogy nem kellene ezt a kölcsönösséget megkövetelnünk addig. Köszönöm. Egy kérdést szeretnék én is feltenni. Ön azt mondta, hogy az IMF egy tanulmányt végeztetett, egy konkrét országgal kapcsolatban, amelyet meg nem nevezett országként említett ön, miért nem akarják megmondani hogy milyen, milyen, melyik országról van szó, és hogy milyen módszertant alkalmaztak a tanulmány elkészítésénél. Erről hallhatunk-e valamit? Ne haragudjon, nem adhatok választ erre a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy ha az IMF itt lenne, akkor biztos válaszolnának, de ők azt mondanák, hogy ez bizalmas információ. Éppen ezért a bizalmasság megsértése lenne az, hogyha elmagyaráznák azt, hogy honnan is kapták ezeket az információkat, vagy mélyebben kezelnék ezeket az információkat, vagy megosztanák velünk azt, hogy melyik országról van szó. Úgy gondolom, hogy az IMF azért többet tesz itt, mint hogy egy konkrét ország esetét göngyölítené fel, inkább egyfajta ötletet ad arra, hogy mi is történhet valószínűleg nagyon sok más országban is. Ez a lényeg ennek a tanulmánynak. Szeretnék Florian úr megjegyzéseire is reagálni a tanulmánya kapcsolatban, és esetleg ön is hozzászólna ehhez? Természetesen köszönöm szépen, és köszönöm szépen a kollégáknak is, hogy lehetőséget biztosítottak ennek a fontos tanulmánynak az elkészítésében való részvételhez, hiszen itt az adóbevételek, a mobilizáció, a fejlődő országokban fontos kérdés. Szerintem nem kell a DEVE előtt bebizonyít, bemutatni a mi szervezetünket, Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a tanulmány ez a lehető legjobb időpontban érkezett. Amikor elolvastam a tanulmányt, akkor úgy gondolom ebből, hogy az EU az elmúlt időszakban nagyon nagy lépéseket tett az adóátláthatóság terén, és ugyanakkor nagyon fontos szereplője a fejlesztésnek, a fejlesztési támogatásoknak a világban. Az adóra vonatkozó szabályozás az EU-n belül is nagyon nagy lépéseket tapasztalt. Az Európai Unió az egyik leg progresszívebb modellje a közös adózási rendszereknek. Természetesen itt nagyon sok furcsa vagy kellemetlen rövidítést fogok használni. Ahogyan a nemzetközi kezdeményezések terén az tapasztalható, az OECD már bebizonyította azt, hogy milyen hatása van ezeknek az intézkedéseknek. Például az átláthatóság a céges adózás területén fontos a lobby csoportok felgöngyörítése szempontjából. Látsuk azt is, hogy kiről van szó, akkor, amikor az afrikai országokban fejtik ki lobby tevékenységüket. Olyan országok, amelyek talán előrelépéseket tettek a, az adózás területén, például Gána és Kenya, Fontos, hogy a pénzügyi központok lobby tevékenységének ne legyenek kitéve. Ahogyan a kollégám már megjegyezte, az OECD lépéseket tett, de lehet, hogy egy kicsit túl gyorsan is tette meg ezeket a lépéseket, legalábbis a fejlődő országok szempontjából, az automatikus információcserével kapcsolatban. A múlt este az OECD-től kaptam egy e-mailt, amelyben azt olvashattam, hogy több mint 40 ország már aláírta mindezt, de ugyanakkor, amikor elolvastam, hogy milyen listáról van szó, hát abban csak öt fejlődő ország szerepelt. Az EU-nak demonstrációs szerepe is van, és azt hiszem, hogy folytatnia kell azt a munkát, amelyet már elkezdett. A regionális szervezetekkel való együttműködés területén, de ezen felül az EU egy regionális integrációs modell is, és nagyon sikeres ebben, még hogyha nagyon lassan is történnek a dolgok, és néha fájdalmasan, de mégis egyfajta modell a gazdasági regionális integráció számára. Akkor, amikor vámunióról beszélünk, vagy fiskálus unióról, akkor nagyon fontos, hogy az adóra vonatkozó szabályok összehangolását is megvizsgáljuk. És az EU ilyen szempontból fontos példa, fontos modell lehet. Úgyhogy a kelet-afrikai közösség például követ bennünket, ahol már erőfeszítéseket tettek a közös adózás megvalósítására, vagy összehangolt adózás megvalósítására. Én szerintem máshol még ilyen példákat nem láthattunk, de mégiscsak a parlament számára fontos lenne azt is mutatni, hogy támogassuk ebben ennek a mintának a megvalósításában a fejlődő országokat. Vannak problémás területek az Európai Unió fejlesztés támogatásában is, itt főként költségvetési kérdésekről van szó. És nagyon sajnálatos az, hogy most kevés forrás fordítatódik erre. A szociális védelem, illetve a helyi hatóságok támogatása fontos feladat a fejlődő országokban, illetve a fiskális decentralizáció itt nagyon sok szakértelmet tudnánk megosztani ezekkel az országokkal, tehát e- itt még többet tudnánk tenni. A következő hetek, hónapok során, tehát ezt meg lehetne majd vizsgálni. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani erről az egyébként kiválónak gondolt tanulmányról. Köszönöm. Köszönjük. Meszkányi asszony, kíván néhány szóban reflektálni ezzel hangzottakra? Igen, köszönöm a, a megjegyzések erre már Mik és Florian válaszoltak nagy részt, köszönöm nekik is. Talán arról szólnék még röviden, amit a beslésekkel kapcsolatban kérdeztek, a hamis árképzéssel kapcsolatban. Mert ez valóban fontos kérdés, és amelyről érdemes lenne többet tudni valóban. Néhány számot megpróbálok idézni, a jelentésben is benne vannak ezek. De mondom, nagyon széles skálán mozognak a beslések. 2009-ben 160 milliárd euróra becsülték az ilyen értékű veszteséget, egy másik szám 660 milliárd 800 50 milliárd környékére becsülik ezeket összeget. Nehéz ezt pontosan megbecsülni. Pont ezért próbáltunk mögé menni az okoknak egy kicsit. Mindenképpen nagy a tax gap, és mindenképpen komoly szerepe lehet az EU-nak a rés betömésében. A már elmondott ajánlásainkon túl talán érdemes azzal is számolni, hogy van egy demonstrációs hatás is, tehát hogyha egyes helyeken az EU nyomására, segítségével javulnak a dolgok, akkor az pozitív példaként szolgálhat számos EU-s, de fejlődő ország számára is. Köszönjük szépen, hogy bemutatta nekünk ezt a tanulmányt, és biztos vagyok abban, és garantálhatom, hogy bizottságunk követni fogja majd a téma előre haladó, haladását. Most rátérünk a 9-es napi rendi pontra. Az AKC országok álláspontja a gazdasági partnerségi megállapodásokról. Ez egy gyakran visszatérő fontos téma az együttműködési napirend kapcsán, az AKC országok kapcsán különösen. És akkor megadnám a tanulmány szerzőjének, a szót. Ketten vannak, Aylan Kva asszony és Péter Lunenborg az előadóink. Összesen 15 percünk van. Osszák föl egymás között a felszólalási időt, ha kérhetem. Thank you very much, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak is, hogy meghívott minket, hogy bemutassuk felmérésünk eredményeit. Itt az érintetteket, szereplőket kérdeztük az IPA tárgyalások során, amelyeket az EU folytat afrikai és egyéb országcsoportokkal, és megpróbáltunk a regionális tárgyaló csoportoktól is véleményeket begyűjteni, kormányok, képviselők, civil szervezetek, magán szereplők véleményét is megismerni. Nem fogok belemenni most a gazdasági partnerségi megállapodás részleteibe, csak a lényegről beszélnék. Jelenleg az a dilemma uralja a terepet, főleg Afrikában, hogy a, a közvetlen költségei e, annak, hogyha nem írják alá az EPA megállapodásokat, és már történt ilyen e, fellépés is, tehát az EU e, bavaló szállítás vámmentességéről szóló megállapodást. Tehát, hogy ennek a költsége főleg az nem LCD országok esetében, és az aláírás költsége dilemmát okoz nekik, mert mind a kettőből fakadnak mm, következmények. Az a félelem fogalmazódik meg, hogy esetleg a belső kereskedelemre rosszul hat, hogy ha az európai termékek előzölnik az afrikai piacokat aminek a regionális integráció szenved, vagy fizetheti meg az árát, a regionális piacok esetleges összeomlása, mert a legtöbb afrikai regionális export ugyancsak afrikai országokba irányul, és ez a piac sérülhetne. Aztán attól is tartanak, hogyha a belföldi piacokat negatív hatás éri, akkor abból munkanélküliség származhat. A mezőgazdaság támogatásában az EU nem igazán partner, és az EU, az afrikai országok attól tartanak, hogy mezőgazdasági ágazatukra is negatív hatással lehet, mind az aláírás, mind a nem aláírás. Aztán az adó bevételek elesésétől is tartanak, amelyekre feltétlenül szükségük lenne, és pusztán piaci hozzáférési, termékpiaci hozzáférési szempontból is új típusú problémák merülhetnek föl, hogyha átlépnek a második fázisába a nyitásnak, mert így a versenyszabályok, az állami beszerzési, közbeszerzési szabályok is át kell, hogy íródjanak. Pétert kérném meg kollégámat arra, hogy konkrétan ezek a fenntartások hogyan fogalmazódnak meg. Köszönöm szépen. Ha megnézzük az afrikai régiók listáját, akkor a fő fenntartás, a közvetlen fenntartás abban áll, hogy szeretnék fenntartani hozzáférésüket az európai piacokhoz, bizonyos árucsoportokban, ugye 1,2 milliárd dollárnyi az exportjuk, és 4 és 6 százalék közötti a részesedésük az európai piacokon, és ezekre vámot lehetne kivetni, ami mintegy 90 milli, milliárd euró vagy dollárnak felelne meg, ami végső soron körülbelül felét tenné ki a jelenlegi haszonnak. Ugyanakkor a mezőgazdasági termelésben történő átállásnak is nagy költsége lenne, 600-700 milliárd eh, dollárra becsülik ez Gána és eh, part vonatkozásában. Ezért a nyugat-afrikai régióban különösen sok dilemmát okoz ez az átállás valamennyi eh, szereplő számára, a parlamenti képviselők, a magán és a civil szféra körében is. Történt már néhány Dakarban technikai megállapodás a 75%-áról a teljes volumennek, de a civil társadalom és a magán ágazat fél a további liberalizációjától, mert akkor az EU termékek 80%-a szabadon bejuthatna Afrikába, és ez egy folyamatosan változó terület. A civil társadalom Gánában az elnökhöz fordult, hogy ne írja alá ezt a megállapodást. A piaci hozzáféréssel kapcsolatos félelmek miatt Nyugat-Afrikában a civil társadalom és a magán ágazat inkább a belső kereskedelmet, Afrikán belüli kontinentális kereskedelmet preferálná az EU-val való kereskedés helyett, az SDM plusz keretein belül és egy egységes közösségi vámmal szemben. Kamerun szándéka, Kamerun még nem írta alá a megalapodást, de Kaldegucht szerint az ő első bizottsági kijelentései alapján Kamerun várhatóan majd aláír, főleg a banán export dominanciája miatt mert a többi kameruni termék már most sem esik vám alá, és itt 245 millió dollár becsülik ennek az aláírásnak a költségét. A kormány maga is megosztott, a politikai vezetők azonban várhatóan pozitív döntés fognak hozni, és ha a, úgy találják, hogy a díj nem válasz a jelenlegi problémáikra, a magánágazatról beszélek, Közép-Afrikában, akkor lehet, hogy kihátrálnak belőle. Sok termelői szervezet már most is azt mondja, hogy nem jók a prioritások, és ők azt mondják, hogy az EU-tól inkább a mezőgazdaság fejlesztésére kéne támogatásokat szerezniük, és nem ebbe belemenniük. Általában a többségi vélemény ez Közép-Afrikában. Nyilván Kamerunban nem sok szava van a parlamentnek, de csendben sokan azt mondják, hogy az EPA nem szolgálná az érdekeiket. Kenyában mi a helyzet? Ott ugye hatalmas a virágexport, ez sokakat, sokaknak ad munkát, és nyilván így a kormányzó tanács a virágexportőrök javaslatára megpróbálja rávenni a központi kormányt, hogy aláírja az EPA-t. De ha Kenya aláír, annak más gazdasági ágazatokra is komoly hatása van. A kelet-afrikai országokban a parlamenteknek kicsit több a szava, mint Nyugat-Afrikában. A kenyai nemzetgyűlés úgy döntött, hogy jelenlegi formájában a kormánynak nem ad felhatalmazást az IPA aláírásával, ha csak azt érdemben meg nem reformálják, nem módosítják. Valamennyi szereplő Kelet-Afrikában, akinek van szava, úgy gondolja, hogy ez egy fontos eszköz, amelyet nem szabad hagyni ö, ö, gondolom, de további elgondolkodás tárgyává kell tenni. A az IPA adó csak olyan területeken enged új adókat kivetni, ahol az Európai Bizottság is hozzájárul ehhez. Namíbia főleg a hal és a marha ágazat kapcsán érintett. Ennek ezen termékek exportja gyakorlatilag összeomlott, Namíbia esete egy kicsit eltér a többi országtól, mert Namíbia de facto már most is kéri az EU Dél-Afrika együttműködésben való részvételét, amelyben nagy az EU, EU export túlsúlya. Ez mindig is így volt az apartheid miatt. Ugyanakkor Namibia Dél-Afrikával vámunióban van, és gondot nekik okoz ez a kettőség, hogy Dél-Afrikából, Képtaumból és az EU-ból is nagy Namibia irányába az export, ezért a miniszterelnök kifejezetten dühös volt, amikor az Európai Unió kivette 2007-ben Namibiát az export szabályozás alól, azt mondván, hogy a, azzal, hogy nem ö, fair és kiegyenlített a kereskedelmi viszonya Namibiával. Namibia úgy érzi, hogy vele bántak viszont unfair módon, és hogy az EU visszavágott, de hát megvan mindennek az oka. És ott van még Botswana, Botswanában a marha export omlott össze, és ha nem tudnak marhát exportálni, akkor mit tudnak egyáltalán exportálni? Ez a dilema. Sokakkal beszéltem erről. Ez egy valódi fejlesztési kérdés, mert nagyon sok marha pásztor veszti el akkor megélhetését. Botswana aláírta az IPA-t, e és várhatóan ratifikálni is fogja azt. Botswana Botswana-nak nincs választása. És aztán ott van Fiji és Svázi föld, ahol a cukor a fő téma. Ez egy nagyon munka intenzív ágazat, nagyon sok embert foglalkoztat a cukor termesztés. Fidzsin ez a cukortermesztők a legnagyobb munkaadók, és az európai importtól függ sokak megélhetése. Visszaadnám a kolléganőnek a szót. Uh, Tehát akkor gyakorlatilag most leszeretnék vonni néhány következtetést az elhangzottakból. Bár Európa néhány éve részt vesz a tárgyalásokon, amelyek célja a rugalmasság növelése, mégis azt láthatjuk, hogy a rugalmasság csak felszínesen nyilvánult meg, tehát a tárgyalások során továbbra is fennállnak az eddigi problémák, nem sikerült igazi megoldást találni, főként ami a hazai támogatásokat illeti, ez továbbra is problémát jelent az afrikai közösség területén és más egyéb régiókban is, ami a piaci hozzáférést illeti az ECOWAS régióban, ahogyan Peter is elmondta, eredetileg valamiféle rugalmasság megvalósult volna, ugyanis Európa beleegyezett a 75%-ba, amikor azonban megnéztük az igazi számadatokat, gyakorlatilag 82%-ot láttunk a napra kész adatok alapján. Nigéria, amely a legnagyobb gazdaság ebben a régióban, a legnagyobb nemzeti gazdaság, 20 év múlva 65%-os liberalizációt kell, hogy végrehajtson. Az európai fél és az afrikai fél tárgyaltak továbbá az szükség esetén bevezethető export vámokról, de a jelenlegi szöveg szerint csak korlátozott időszakra vonatkozólag létezik ez a lehetőség, csak bizonyos körülmények között, bizonyos feltételekhez kötve. Ez egy olyan kérdés, amely továbbra sem talált megoldásra. Milyen irányba tudunk haladni innen? Nos, úgy tűnik, hogy a technikai tárgyalások folytató, folytathatódhatnak vég nélkül, de megoldást nem látunk elérhető közelben. Egyrészt az afrikai fél ragaszkodhat a saját álláspontjához, és nem hajlandó kompromisszumot kötni, ugyanis Számukra fontos, hogy az iparosítást folytatandó továbbra is fenntartsák a tarifális akadályokat. Van egy második forgatókönyv is, hogy összeomlanak bizonyos nemzetgazdaságok a régióban, és a harmadik forgatókönyv pedig az, hogy egy zűrzavar alakul ki, ugyanis egyes szereplők egyes tárgyalófelek összeomolhatnak, mások pedig nem. A kettes és hármas forgatókönyv mindenképpen egyfajta destabilizáláshoz vezet, hiszen még akkor is, hogyha létrejön egy közös rendszer, a lényeg az volna, hogy a regionális piac ott ne árasszák el az európai termékek, ha ez bekövetkezik, akkor ennek a regionális integrációra hatása lesz. Európa tehát kétféleképpen reagálhat. Az Afrikai Unió 2010 megfogalmazott egy dokumentumot a regionális gazdasági közösségekkel együtt, amelyekben a különböző kockázatok is szerepelnek, és a különböző alternatívák, például a különböző reformokra kitér a szöveg, valamint arra, hogy esetleg ugyanúgy, ahogyan az USA egyfajta ö, ö, engedményeket tett Afrika felé, így Európa is ezt megtehetné. Gyakorlatilag olyan vámuniókat is felvázol, lehetséges vámuniókat felvázol a szöveg, amelyek esetében a megállapodás kiterjedhetne minden egyes termékre, kivéve a fegyvereket. Ezzel egyfajta marginális javulás következhetne be az eddigi GSP programokat tekintve. Az elnök félbeszakítja a felszólalót, még három, már három perccel túlhaladta az idejét. Jó, rögtön be is fejezem. Egyrészt a liberalizáció szintjét valamilyen szinten határok közé kellene szor, szorítani, egyfajta benchmarking eljárás során, másrészt pedig a GSP Plus programot rugalmasabbá kellene tenni, meg kellene reformálni ezeket a programokat, figyelembe véve azt, amiben az afrikai kereskedelmi meg, miniszterek megállapodtak 2011-ben, ami a preferenciális bánásmódot illeti, illetőleg, hogy a WTO keretein belül egyfajta kivételezett helyzetet élvezzenek az afrikai országok, mint például Moldávia és más egyéb országok. Köszönöm szépen, az elnök félbeszakítja a felszólalót. This is a very... Ez egy rendkívül fontos kérdés, és nagyon szépen köszönöm a jelentést. Ön a helyzetet leírta Kamerun esetében, Namíbia, Kenya, Botswana, Nigéria tekintetében. És most pedig azt szeretném kérni, hogy hallgassuk meg a kérdéseket a parlamenti képviselők részéről valamint a bizottság részéről a véleményt arról, hogy hogyan is néz ki a helyzet. Senki. akkor Vál urat szeretném meghallgatni, azzal a helyzettel kapcsolatban, hogy hogyan néz ki a helyzet, és hogyan tesszük tönkre a piacokat ezekben az országokban. Köszönöm szépen a bevezetést, illetve az üdvözlést. Az elmúlt időszak során a DEVE szakbizottság mindig is odafigyelt az IPÁ-ra, és nagyon örülünk annak, hogy a kérdésekkel, illetve a felvetésekkel kapcsolatban lehetőséget biztosítottak számunkra, hogy a mai napon elmondjuk véleményünket. Szeretném megköszönni a jelentés készítőinek is, a tanulmány készítőinek a tanulmány bemutatását, hiszen nagy erőfeszítéseket tettek ebbe a munkába. Itt különböző véleményeket gyűjtöttek össze. Egyébként ismertük már ezeket a véleményeket, és ezekre vissza is fogok térni mindjárt. Elnök asszony, én azt hiszem, hogy nagyon fontos, és itt ezzel kapcsolatban öt gondolatot szeretnék felvetni. Persze nagyon kevés az időm, ezt tudom. Az első az az, hogy az IPA nem csak úgy semmiből bújt elő, hanem a kotonúi egyezményhez kapcsolódik, és ezzel kapcsolatban három gondolatom van. A trade preferences rendszert szerették volna egy sokkal hatékonyabb rendszerrel felvetni, stabilitást, előreláthatóságot, illetve a WTO-val való összeegyeztethetőséget célozták meg, valamint a kereskedelem liberalizációt, a befektetések, illetve a versenyképesség ösztönzésére szerették volna felhasználni, és ezen keresztül a fejlesztésre. Tehát azt hiszem, hogy az alternatívek tekintetében egyetértünk, de nem biztos, hogy azok, ugyanis nem biztos, hogy azok bármelyet ezeknek a céloknak közül szolgáltak volna. Az elmúlt öt év során ez a szakbizottság is követte az eseményeket, a karibi, illetve az afrikai térséggel kapcsolatban, és azt láthattuk, hogy jó néhány egyezményt támogatott Kamerun kapcsán például, vagy más országok vagy területek szempontjából is ez a ház. Már pedig nagyon nagy többséggel. Úgyhogy sokat dolgoztunk együtt, a megvalósításon is most dolgozunk, ez most kezdődik, de ennél talán még fontosabb az, hogy a tárgyalásaink végre eredményekhez is vezettek. Úgyhogy a rugalmasság hiányának a vágyát nem írom alá, hiszen Nyugat-Afrikával sikerült tető alá hoznunk egy egyezményt. Most a politikai rábólintásra várunk ezzel kapcsolatban. Nos, az kelet-afrikai közösségben is megkezdtük a munkát. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nem beszélhetünk az ipáról akkor, hogyha erről a képről nem beszélünk. És egy kicsit sajnálatosnak is tartom azt, hogy a vita főként a negatívumokra, azokra a veszélyforrásokra mutat rá, amelyek a kereskedelem liberalizációjából adódhatnak, vagy hogy milyennek a negatív oldala, az árnyoldala. Ugyanakkor az, hogy a befektetések ösztönzéséhez mindez hogyan járul hozzá, illetve hogy milyen kísérő intézkedéseket valósítottunk meg a rugalmasság érdekében, azokról kevesebb szó esett. Azok, akik követték a tárgyalásokat, jól tudják mindezt. Fontos tehát az, hogy kizártuk a tárgyalási körből azokat az érzékeny vagy kényes termékeket, amelyekre ön is utalt, és más kihívások, mint például a bevételek kérdésére is fel, odafigyeltünk. Ami pedig a tanulmányt illeti, sajnálatosnak gondolom, hogy ugyan nagyon jól összegyűjti a vélemények többségét, de még sincsen kritikus elemzése ezeknek a nyilatkozatoknak, tehát nincsen egyfajta egyensúly, a pozitív nyilatkozatok kevéssé jelennek meg benne, pedig ezekre is volt példa az elmúlt évek során. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy egy kicsit vissza kellene lépnünk, el kellene távolodnunk ettől, és az AKC országokkal, illetve az AKC csoporttal való együttműködésünk során fel kellene ismernünk azokat az előrelépéseket is, amelyekre sor került. És a sikertörténeteket kellene előrevinnünk, ezeknek a megvalósításán kellene dolgoznunk. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak, hogy mindezt elmagyarázhassam. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Aszkola úr, vagy a hölgy hozzá kívánnak-e szólni? Nem. akkor visszaadom a szót a tanulmány íróinak, hogy 5 percben zárják le az elhangzottakat. Thank you very much, madam. Um, I, I want to... Köszönöm szépen. Azt szerettem volna válaszként megfogalmazni, ami a kotonói egyezményt illeti a 37-es cikkében azt olvashattuk, hogy akkor, amikor az IPA részes felei nem érzik úgy, hogy alá kívánják írni az IPA megállapodást, akkor alternatívákat kell számukra biztosítani a kotonúi egyezmény szellemében. Ez tehát része a kotonúi egyezménynek is. Ami pedig a kereskedelem liberalizációját, illetve azt a modellt illeti, amely a preferenciális modellt felváltotta, Nos, hát nagyon érdekes volt mindez, hiszen akkor, amikor a WTO-n belül a nyugat-balkáni országok számára szerettünk volna elérni nem preferenciális megítélést, akkor azt a választ kaptuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben ez rosszat tenne a Balkán gazdaságnak, és Európa is mentességet kért Moldova számára, hiszen az európai kontinens legszegényebb országáról van szó, és ezért úgy gondoltuk, hogy szeretnénk az EU-s piacokhoz való hozzáférést javítani, annak érdekében, hogy javuljon a kereskedelmi mérlegük. Nos, lehetséges, hogy ez nem működik olyan jól a moldovai esetben, vagy a Nyugat-Balkán számára, akkor miért gondoljuk azt, hogy ugyanez a modell ez sikeres lesz az afrikai országok esetében? Most tegnap egy megállapodás született tervezett szinten, most a szakértők haza kell menjenek, és a minisztereknek, illetve az állam és kormányfőknek kell döntést hozniuk erről. Azt hallottuk a múlt héten, hogy a nigériaiak egy workshopot rendeztek az érintett felek számára, és hogy ebben konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Nigéria visszautasítja az IPát, ugyanis nagyon negatívak lennének a kihatásai a gazdaságra, és ezért a miniszter a nigériai elnöknek levelet írt, hogy elmagyarázza neki a helyzetet, és azt kérte ebben a levélben, hogy döntsön valahogy. Úgyhogy nem tudjuk még egyelőre, hogy mi lesz a végső döntés, de úgy látjuk, hogy a nigériai érintett felek ilyen értelemben nyilatkoztak. Nem tudjuk, hogy mindez majd hogyan néz ki a jövőben, de mindezt azért akartam elmondani, hogy lássák önök is, hogy ezeknek a kérdéseknek továbbra is nagyon fontos létjogosultsága van a különböző szubrégiókban. Csak annyi maradt számomra, hogy megköszönjem önöknek azt a kiváló munkát, amelyet végeztek. Bizottságunk követni fogja a téma alakulását a következő parlamenti időszakban is szinte biztos vagyok ebben. Köszönöm. Most pedig rátérünk a tízes napi rendi pontunkra. Uniós külső együttműködési támogatás kombinációs platform. debriefinget, vagyis eszmecserét fogunk egy beszámolót hallani a platform következő üléseiről. Április 4-én lesz az ilyen következő ülés, amint önök is tudják január 25-én, Pilbax 25-én Pilbax biztos úrral és Beron Astonnal már egyszer áttekintettük a hitelek és adományok keverésének, vagyis a blending facilitiesnek a kérdését. Most Bart Stas úrnak fogok szót adni, aki bemutatja nekünk ennek a folyamatnak a jelenlegi állapotát pontosabban Stász úr, mivel nincs itt, ezért átadta nekem felszólalásának vázlatát, amelyet fel fogok olvasni, amennyiben megengedik, angol nyelven, úgyhogy áttérek angolra. Amint tudják, december 2012. decemberében az EU Blending Facilities platformja elindult annak érdekében, hogy továbbjavítsa a blending hatékonyságát. Egy politikai munkacsoport jött létre, amely ajánlásokat hozhat, és ezt technikai munkacsoportok támogatják, amelyekben fontos pénzügyi szervezetek is szerepelnek. Stász úr ennek a, a munkának a előrehaladását folyamatosan követte, és néhány kulcskérdést szeretne megvitatni ö, annak a április 4-i ülésnek a kapcsán, amely ugye hamarosan bekövetkezik. Pibergs úrnak és Aston, bizt, Aston főképviselőasszonynak levelet küldtünk, amelyben fenntartásainknak adtunk hangot. Pénteken kaptuk meg a választ, amely némi reménykedésre is okot ad, de néhány témában mm, Stász úrnak továbbra is fenntartásai vannak, főleg az EU prioritásai kapcsán a irányítási struktúra, illetve a demokratikus elvek, az átláthatóság és elszámoltathatóság megvalósulása kapcsán. A parlament az EU fejlesztési politikájának jövőjéről szóló jelentésében azt fogalmazza meg, hogy fejlesztési szempontból szerintünk ennek az eszköznek a célja elhibázott, nem szolgálja az egyenlőséget, és felszólítja a, az EU másik két szervét, hogy indokolja meg, hogy szerintük az ODA kritériumokat mennyiben szolgálja ez az új eszköz, és hogyan valósul majd meg a parlamenti felügyeleti jogkör. A parlament rámutatott továbbá az előkészítő ülések során is a stratégiai párbeszéd első alkalmával, hogy túlzott a gazdasági növekedésre fektetett hangsúly, és nagyon is előfordulhat, hogy nem inkluzív, hanem kizáró jellegű lesz a hatás, anélkül, hogy enyhítené a szegénységet. Túlzottan a nagy infrastruktúrákba való beruházásra helyezi a hangsúlyt, a gazdasági fejlődést egyoldalúan szemléli, és a szegénység elleni harcot nem ö, tekinti kellőképpen prioritásnak, túl kevés ágazattal foglalkozik, nem foglalkozik a vidékfejlesztéssel, az oktatással, az egészségügyel és a regionális programokkal. És nem csak az energiaügyi infrastruktúrákkal foglalkozik ugyanakkor, hanem olyanokkal is, amelyekkel nem lenne feladata. Ahhoz, hogy ebből valóban haszon legyen, ahhoz mindenképpen tárgyalni kéne a szociális témákról és a vidékfejlesztési napirendről. Szász úr azt a kérdést teszi föl, hogy hogyan lehet a szegénység ellen vidéki, vidéken fellépni, hogyha a vidékfejlesztés és mezőgazdaság témakörében nincsen olyan fejezet, amely a kis és középméretű vidéki vállalkozások támogatásáról szólna, és hogyan fogja az Európai Bizottság garantálni azt, hogy nem megint a nagyméretű monokultúrák élveznek majd előnyt ennek révén, hanem a kicsik. Világszerte azt látjuk, hogy ezek a nagyok profitálnak legjobban az ilyen típusú fejlesztésből. Hogyan lehet garantálni azt, kérdezi továbbá Stász úr, hogy az oktatáshoz való hozzáférést a kicsiknek, a, a lányoknak és az egyéb ö, ö, kirekesztett csoportoknak garantáljuk a blending révén. Attól tartunk, hogy kétsebességes rendszer fog létrejönni, amely tovább növeli majd az igazságtalanságot az egészségügyi szolgáltatásokból való kirekesztés volumenét. Hogyan lehet elérni azt, hogy a blending ne csak a klasszikus gazdasági értelembe vett beruházásokat támogasson, hanem olyan beruházásokat is, amelyek révén a, a nehezen hozzáférhető ágazatokban, mint például a hitel, a növekedés, ösztönzőkhöz való hozzáférés javuljon, a kis szereplők számára. És ha magánszereplők is részt vesznek a fejlesztésben, akkor milyen ösztönzőket fogalmaznak meg más ágazatok, és főleg a kis és középvállalkozások számára. Ez nem látható jelenleg. Reméljük, hogy a bizottság és az ISZ pontos válaszokat adnak majd ezen fontos dilemmáinkra és garanciákat fogalmaznak meg annak érdekében, hogy a blending használata egyes ágazatokban nem vezet majd túlzott uh, díj emelkedéshez bizonyos ágazatokban. Ha a szegénység visszaszorítása a cél, akkor azt el tudjuk fogadni, hogy legyenek pontos mutatók a szegénység visszaszorításának előrehaladása tekintetében, úgy gondoljuk azonban, hogy ez nem elég, hanem ex ante értékelésre szükség van minden projekt előtt, úgy, ahogy azt a parlament korábbi tanulmánya is követelte már. Ami a blending mechanizmusát illeti, úgy gondoljuk, hogy az elsődleges figyelmet a demokratikus részvételre kell fektetni arra, hogy mindenki sajátjának tekintse a programokat. Üdvözöljük azt, hogy ez az ownership program elindult a partnerországokban a blending kapcsán a kezdetektől fogva. Ahogy már rámutattunk levelünkben, ahhoz, hogy a demokratikus ownership elve érvényesülhessen, ahhoz alapvető fontosságú, hogy a résztvevő országok teljes jogú tagként mondhassák el véleményüket a végrehajtás mikéntje tekintetében szeretnénk, hogyha az Európai Bizottság elgondolkodna ezen és ezeken a kérdéseken, a jövő irányítási struktúráinak jellegén, és a célországok jobb bevonásán, a közös stratégiai célok érvényesülése érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ha a stratégiai célokat elvesztjük a szemünk elől, akkor a blending nem szolgálja majd jól a hosszú távú célokat. Több tanulmány rámutatott arra az utóbbi időben, hogy a blending jelenlegi formájában hátráltatja az innovatív pénzügyi eszközök érvényesülését, a bizottságnak pedig garantálni kellene, hogy a technikai segítségnyújtási komponens is eh, érvényesül majd, amikor a partnerországokban beruházások történnek. Ezt nagyon fontosnak tartjuk, és reméljük, hogy a jövőben a blendinget a bizottság és az EOS kiegészíti adhok pénzügyi támogatási eszközökkel is, amelyek tovább növelik a résztvevő országok részvételi arányát és beleszólási szintjét. Szükség van továbbá a az eszköz által finanszírozott projektek későbbi értékelésére, és ezen partnerségi modell értékeltetésére a civil társadalommal. Az Európai Parlament friss állásfoglalásaiban kiemelte a helyi önkormányzatok szerepét a fenntartható fejlődésben, és követeltük, hogy a helyi érintett lakossággal is tárgyaljanak, a részvételi folyamat minden szintjén, ha a blendinget alkalmazzák. A CICIR az a rendszer, amelyet a bizottság és az e IAS kialakított, erősítse meg monetáris értelemben is a helyi részvétel és vélemény nyilvánítás lehetőségét, és tisztázza azt, hogy hogyan kívánja a civil társadalmi szerveket bevonni a watchdog szerepben. A, az európai CSO-k részvételét is kéri a parlament, nem csak tájékoztatását, hanem teljes jogú részvételét az EU blending platformjában. Szeretnénk a bizottságtól azt kérni, hogy a jövőbeli technikai egyeztetéseken vonja be ezeket az említett szereplőket a folyamatos vitába. Végül pedig, ami az átláthatóság és elszámoltathatóság kérdését illeti, a blending eszköz döntéshozási struktúrájában felhívnánk a figyelmet néhány kérdésre a projekt kiválasztási feltételeket időben nyilvánosságra kell hozni, a, a elkövetkezendő projektek tekintetében, és teljes átláthatóságot kell alkalmazni az innovatív pénzügyi eszközök komplex eljárásrendjében is. A kockázatcsökkentési eszköz ezeket pedig alaposan értékelni kell, mielőtt konkrétan alkalmazzák őket az ODA célok érdekében. Végül pedig a blendinget alkalmazó projektekkel kapcsolatos pénzügyi döntésekben mindenképpen be kell vonni valamennyi érintettet. A bizottság és az IIS garantálja azt, hogy csak ritkán és specifikus adhok döntések esetén alkalmazzák azt, mindaddig, amíg az összes érintett személy informálása meg nem történt. Úgy gondoljuk, hogy az egyes programok és projektekre vonatkozó döntéseket pedig egységes komitológiai eljárásban kell meghozni. A komitológia garantálja az EU intézmények mindegyikének részvételét, a tagállamok részvételét és az Európai Parlamentét is. És ezáltal legitimebbé válik és átláthatóbbá az egész döntési folyamat. Kérjük, hogy tisztázzák számunkra, hogy a jelenlegi komitológiai eljáráshoz képest mennyiben szűkebb a döntéshozási rendszer, és mit lehetne annak érdekében tenni, hogy valamennyi érdekelt, és azok is, akik nincsenek benne az éves tervezési programban, hogyan juthatnak szóhoz a blending projektek kapcsán. Kérjük álláspontjukat a felvetett kérdésekben. Köszönöm. So, are there some comments to make? Van-e valakinek megjegyzése? Bart Stas szövegével kapcsolatosan. Úgy látom nincs, akkor az Európai Bizottság kapja meg a szót. Rész Okondé úr képviseli a bizottságot a témában, parancsoljon. Köszönöm szépen. Talán 5 percem van, mint mindig. Csak hogy világossá tegyem a helyzetet. 5 percem van, ugye? Igen, de nyugodtan beszéljen, hiszen hosszú kérdéseket tettem fel, akár 15 percben is válaszolhat. Most akkor először világosan szeretnék fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy ön és Stáz úr milyen levelet írtak Pilbax és Eston urakhoz, illetve asszonyhoz. Az Európai Külügyi Szolgálat figyelmébe ajánlva ezt a levelet. Nos, én úgy gondolom, hogy Stász úr minden bizonyal megkapta már a választ írásban is. De a mi véleményünk szerint a blending keretében nem képzelhetőek el azok a projektek, amelyekben a kezdeményezett, kedvezményezett országok akkor kapnak pénzt, hogyha a partner országok ezzel nem értenek egyet. Ilyen nincsen, tehát nagyon fontos az, hogy ez az egyetértés meglegyen, ez a központja az egész tervezésnek, Éppen ezért a partner országok bevonása stratégiai szinten a fő célok kialakításába is meg kell, hogy már valósuljon, de főként szerintünk közvetlenül az egyes projektek szintjén kellene megvalósulnia, ugyanis az elképzelhetetlen, hogy olyan támogatásokat írjanak alá a partnerországok, amelyek olyan projektekhez kapcsolódnak, amikről semmit nem tudnak. Kicsit elvesztem itt a papírjaimban, de mindjárt megtalálom. Nos, egy fontos gondolatot szeretnék esetleg világossá tenni. A tervezés szempontjából 95%-a a működésünknek, és ez nem hiszem, hogy változni fog, legalábbis a közeljövőben. Tehát a projektek igen nagy részét a privát, nem a privát szférával együtt, hanem főként a helyi hatóságokkal közösen finanszírozzuk. A blendingen keresztül, tehát az elmúlt 7 éves pénzügyi terv során is megvalósítottuk ezt. Volt néhány olyan projektünk, amelyet a magánszektorral valósítottunk meg, de kb. 95%-a, ezt egyébként pontosíthatom ezt az adatot, közszféra finanszírozásával valósult meg. Ezekben az esetekben az bizottság hozzájárulása ezen országok, illetve intézmények számára lehetővé tudja tenni azt, hogy a kölcsönöket, a hiteleket olcsóbban vegyék fel, és így a koncesziók, koncesziós feltételeknek jobban meg tudjanak felelni, illetve hogy finanszírozni tudjanak olyan projekteket, amelyek nagyobb lélegzetvételűek, és amelyeket egyébként csak EU-s vagy más nagyobb szintű támogatás felvétele mellett lehet megvalósítani. Ezek rendkívül fontosak, ugyanis Stász úr leveléből az is kiviláglik, hogy a privát szféra szerepe hogyan valósul meg. Nos, hát attól függően, hogy részt vesz-e vagy sem a privát szféra az egyes projektek finanszírozásában, itt bankokról is beszélhetünk, bilaterális vagy multilaterális közszférába tartozó bankokkal működünk együtt, tehát ebben az esetben igenis, és pertinens ez a kérdés. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos az, hogy a célokat tekintsük legfőbb iránymutatónknak, tehát a szegénység csökkentését. Úgyhogy ebben a kontextusban kell végig gondolni azokat a finanszírozási lehetőségeket, amelyek a blendingen keresztül valósulnak meg. Infrastruktúrális beruházásokra gondolok, a szociális, egészségügyi, oktatásügyi beruházásokra. Én nem gondolom azt, hogy az, ami a múltban megtörtént, vagyis a privát szférának a támogatása az oktatás területén, nem erről van szó, inkább arról van szó, hogy a blendingen keresztül egyébként olyan projekteket támogassunk, amelyek a közegészségügy vagy a közoktatás területén olyan projekteket valósítanak meg, amelyeket egyébként nem lehetne megvalósítani ezen támogatások nélkül. Tehát itt fontos a szociális szektorok kiemelése. A blending tehát ebből a szempontból felhasználhatóvá kell, hogy váljon, és szerintem ez a jövőben is így kell, hogy folytatódjon. Más befektetéseket kell bevonzani ezen blending által, olyan befektetéseket, amelyeket egyébként ezen támogatások nélkül nem lehetne vonzani, és így pedig a kamatláv elfogadhatóvá válik a partnerországok számára. Ebben pedig fontos az is, hogy a partnerországok szerepét kihangsúlyozzuk a irányítás kormányzás szempontjából megvizsgáltuk közelről azokat az ajánlásokat, amelyeket a parlament képviselői fogalmaztak meg a platformon belül, ebből pedig világosan kiderül az is, hogy a kétségeket meg kell szüntetni, és a kedvezményezett országok, illetve a partnerországok összekapcsolódjanak, ebben mindenki egyetért, nem csak a bizottság részéről, hanem ahogyan azt korábban láthattuk, a platformok kapcsán a pénzügyi intézetek épp úgy, mint a tagállamok ebben egyetértenek. Itt az ördög megint csak a részletekben rejlik, vagyis hogyan is lehet biztosítani azt, hogy ezen kez, kedvezményezett országok optimálisan vegyenek részt a munkában. Világos, hogy stratégiai vitára van szükség a partnerországokkal, valamint az orientációkról, illetve arról, hogy mi van készülőben. Most ezeket mind partnerországainkkal közösen kell megvizsgálni, de a mi véleményünk szerint sokkal optimálisabb lenne, hogyha mindezt már meglévő struktúrák keretében tennénk meg, mintha bizonyos esetekben adhok jellegű struktúrákat hoznánk létre, mint ahogyan az a múltban egyébként volt, és amelyeket egyébként nehéz beépíteni a már meglévő struktúrákba, illetve abba a párbeszédbe, kontextusba helyezni, amely már létezik. Tehát nekünk a blendinggel kapcsolatban az a javaslatunk, hogy ne töröljük el úgymond a stratégiai vitát, hanem inkább foglaljuk ezt bele azokba a struktúrákba, amelyek már léteznek, és ne hozzunk létre új struktúrákat erre. Tehát úgy gondoljuk, és ez rá is mutat egyébként arra, hogy mennyire fontos számunkra a stratégiai gondolkodás a partnerországokkal. Tehát úgy gondoljuk, hogy amennyiben viszont nem léteznek ilyen struktúrák, akkor azokat létre kell hozni. És ehhez stratégiára van szükség, ugyanis a stratégiákat nem lehet felváltani Egy másik, szintén fontos aspektus a civil társadalom szerepére mutat rá. Úgy gondoljuk, hogy a projektek során mindent a blendingnek rendelünk alá, és fontos lenne ezért a helyi önkormányzatok, hatóságok és a civil társadalom véleményét is meghallgatni. A partnerországok eladósodását nem szeretnénk ezen keresztül erősíteni. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy a lehető legjobban ezt úgy lehet megtenni, hogyha a helyi önkormányzatokkal, helyi hatóságokkal és a civil társadalommal megbeszéljük ezeket a projekteket. Ennek mindenképpen pozitív járuléka lenne az, hogy a projektek megvalósulnának. Tehát ezek a pro, ezeken a projekteken keresztül tudnánk érdemi vitát folytatni partnereinkkel, és tudnánk figyelembe venni ezeknek az intézményeknek, entitásoknak a véleményét a projektek kialakításánál. Tehát ezért az új setup során úgy gondoljuk, hogy a delegációk ezen szerepét erősíteni kell, a pénzügyi intézmények által beterjesztett projektek tekintetében, és el kell mélyíteni a partnerországok intézményeivel való párbeszédünket a helyi önkormányzatokra, hatóságokra és a civil társadalomra vonatkozóan szintén, és az átláthatóságot növelni kell. A bizottság számára nem probléma az, hogyha minél nagyobb átláthatóságot biztosítunk a blendingnek, és világosabbá tesszük a helyzetet. Ez szerintem a programozási dokumentumokban is meg kell valósuljon, a kiválasztási kritériumok tekintetében, a szektorok kiválasztása tekintetében. Ugyanis az is igaz, hogy a blending nem fogja megoldani az összes fejlesztési, finanszírozási problémát. Ez egy eszköz a sok közül, ezt a megfelelő helyzetben kell alkalmazni, és ezért világosabbá és átláthatóbbá kell tenni azokat a kritériumokat, amelyek mentén a blendinget alkalmazni kívánjuk, valamint a különböző projektek finanszírozásánál ezt alkalmazzuk. A platform találkozója április 4-én lesz, ott majd a tagállamok is részt vesznek ezen a találkozón, és reméljük, hogy a parlament is ott lesz. A parlament felszólalásai ezen találkozók során rendkívül fontosak, ugyanis azt is mutatják, hogy a parlament számára fontos ez a vita a blendinggel kapcsolatban. Tehát egyfajta politikai öm, akarat megtestesítője a parlament, és ezért talán majd április 4-én majd jobban kirajzolódik előttünk a jövő rendszere a különböző programok tekintetében, a különböző régiók tekintetében, földrajzi értelemben is, és világosabb felépítést láthatunk majd mindezzel kapcsolatban. A komitológiára szeretnék még kitérni, ugyanis a dokumentumban azt javasoljuk, de ezt még ugye egyeztetnünk kell a parlamenttel, illetve a tagállamokkal is. Azt javasoljuk tehát, ami már egyébként most meg is történik. Semmi új nincs, és nem szeretnénk a parlament ellenőrzési jogát, vagy a tagállamok szerepét csökkenteni. a pénzügyi rendelethez kapcsolódóan az adott projektek finanszírozása során egy további lépést fogunk beépíteni, de igazából nem csökkenteni szeretnénk a jelenlegi ellenőrzési szintet, hanem miután sokkal több információ áll majd rendelkezésünkre, ahogyan ezt egyébként a pénzügyi rendelet is megköveteli tőlünk, a jelentésekben, az árójelentésekben is sokkal részletesebb képet fogunk majd adni a projektekről, tehát nem csökkenteni szeretnénk a parlament ellenőrzési jogát, vagy információszerzési jogát, hanem ennek ezzel ellenkezőleg sokkal előre lépünk, sokkal inkább előre, előre lépünk, itt egy technikai jellegű váltásról van szó. Tehát a komitológia kapcsán véleményem szerint több vitára van szükség még a mi részünkről is, hogy világosabban lássuk azt, hogy hogyan akarjuk ezt a kérdést rendezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát ön azt mondja, hogy 1,8 milliárd áll majd rendelkezésre a blendingre. Ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy ez milyen arányt jelent a pénzügyi, illetve hogy a középtávú tervek, vagy programok, projektek tekintetében ez milyen arányt jelent a bizottság össz finanszírozásához képest a fejlesztési területen. Nem tudom. Nem tudom a pontos választ. Az 1,8 milliárd körülbelül 800 milliónak feje, felel meg a fejlesztési támogatások terén, valamint 1 milliárd a költségvetésből valósul meg. Ebben az 1 milliárdban 760 millió az II keretében valósul meg, és 250 milliót a TCI keretében finanszíroztunk, tehát a latinamerikai, illetve ázsiai, illetve közép-ázsiai befektetés keretén belül. Tehát, hogyha jól emlékszem, 1,8 milliárdról van szó, ez körülbelül 20 milliárdos teljes befektetéshez járul hozzá. Tehát 20 milliárd nem. Az össz beruházás 20 milliárd európai költségvetésből finanszírozott. Nem tudom, hogy ez pontosan így van-e, de hogyha nem 20 milliárdról van szó, akkor 21-ről, de lehet, hogy 40 vagy 42 az össz beruházás világszinten. Tehát a korábbi pénzügyi terv időszaka alatt a Fed, tehát összesen a teljes összeg 60 milliárd volt, Tehát ezt az 1,8 milliárdot a 60 milliárdhoz kell arányosan elgondolni. Az önvéleménye szerint mi az, ami a befektetéseket ösztönzi, mi az, ami beindítja? Az, az, hogy az Európai Unió a blendinget rendelkezésre bocsátja, vajon mennyiben öm, sarkalja arra a többi pénzügyi intézményt, hogy ők is lépjenek? válasz. Én remélem, hogy ez lesz a jó válasz, amit ön is mondott. Mi úgy gondoljuk, hogy azért, mert mi elkötelezzük magunkat, akkor majd a többi pénzügyi intézmény is megteszi ezt. De hát ez a blending kérdésének a központi eszenciája. Miért is kell nekünk közpénzeket belefektetnünk olyan projektekbe, amelyeket nemzetközi pénzintézetek finanszíroznak. Hát azért, mert meg vagyunk győződve róla, hogy a bizottság hozzájárulása kulcsfontosságú lehet két területen is. Az első aspektus, a pénzügyi aspektus, az, hogy lehetővé tesszük a költségek csökkentését, mert itt tulajdonképpen ugye a közvetlen vagy közvetett költségeket csökkentjük, azért, mert csökkentjük a kamatlábakat. a kedvezményezett országok számára. Mi úgy is gondoljuk, hogy ebből a szempontból bizonyos beruházások azért tudtak megvalósulni, mert a beruházás költségeit ilyen módon csökkenteni tudtuk más projektek tekintetében egy kicsit árnyaltabban kell fogalmazni. Elképzelhető, hogy ott nem tudtuk megvalósítani azt, amit szerettünk volna. Elképzelhető, hogy ezen projektek esetében már sok minden megvalósult volna nélkülünk is, de mégiscsak hozzájárultunk vagy a szociális, vagy a környezetvédelmi aspektusok javításához a projekt tekintetében. Tehát ezeket tudtuk javítani az eredeti tervhez képest. Tehát itt mindenképpen meg kell vizsgálni az eredményeket. Van már kettő ö, félidős ö, jelentésünk a különböző ö, eszközök tekintetében, és ezekből az derül ki, hogy ez a kettő fajta hatás mutatható ki, tehát a befektetési költségek csökkentése, valamint a projekt javítása, minőségi javítása szociális, illetve környezetvédelmi szempontoknak megfelelően. Kérdések merülnek fel bennem, mondja az elnök. A bizottságon belül kiértékeli ezeket a projekteket, hogyha mi 1,8 milliárdot fektetünk be egy évbe, akkor ehhez képest a világban mennyit fektetett be? Itt több száz millióról van, vagy milliárdról van szó évente, ha jól tudom, és csodálatos csapatai is vannak, 8%-ról beszél ő, mert a világbank az infrastruktúrák tekintetében, megvalósíthatósági tanulmányok, vagy a ö, környezetvédelmi tanulmányok, ezek megvalósulnak. Na most mi az, amit a bizottság hozzá tud tenni ehhez a hatalmas gépezethez, hogy még olajozottabb legyen? Projektjeink, mint nagyon sok más projekt, általában a projekteket alapvetően a pénzintézetek szokták megvalósítani. Ezekhez nagyon sokszor kapcsolódik alapkutatás, vizsgálat, alátámasztandó a döntéseket. Ezeket aztán értékelik a bizottság szintjén is, a projektek tekintetében, és akkor megvizsgáljuk azt, hogy ezeket az adott projekteket mennyiben érdemes nekünk támogatnunk itt nem a csak az én csapatom értékeli ezt, hanem a technikai szolgálatok, a földrajzi szolgálatokban dolgozó kollégák, valamint a külügyi szolgálaton dolgozó kollégák, illetve a delegációk munkatársai is részt vesznek ebben a munkában. Tehát ez ugyanazt az utat követi, mint bármilyen más projekt elbírálása a bizottságon belül. Görenc úrnak szeretném meg megadni a szót. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. A kérdésem a következő. Nem tudom, hogy jól értettem-e. Elmondom, hogy hogyan értettem a dolgot, aztán ő mondja meg, hogy ez helyese így vagy sem. Van egy projekt, azt finanszírozzuk a blendingen keresztül. A projekt mondjuk 100 millió euróba kerül. 30 milliót ad, adnak a donorok, ezt a bármilyen alapból lehet finanszírozni EU-s szinten, és 70 milliót pedig a nemzetközi pénzintézetek adnak hozzá. A kérdésem a következőképpen néz ki. Az Európai Unió milyen kötelezettséget vállal, a bizottság konkrétan, annak érdekében, hogy a hitel költségét csökkenteni lehessen. Mert ugye nem ugyanarról beszélünk, hogyha egy 30%-os segélyt adunk, akkor ezzel sokkal uh, olcsóbb lesz az összberuházási, uh, az összberuházás. A blendingen keresztül vajon adhatunk-e pénzt a pénzintézeteknek, annak érdekében, hogy a kamatlábakat tudják csökkenteni, erről van ez szó, vagy sem. Tehát én ez, ez a kérdésem, hogy ez, ez így helyesen, hogy én látom a dolgot. És ezen kívül lenne még egy kérdésem. Áprilisban vajon megtudhatjuk-e, hogy a mikrofinanszírozási projektekben hogyan néznek ki a kamatlábak. Ugyanis itt a legszegényebbeknek biztosított eszközökről van szó. A mikrofinanszírozást csak tőkepiacokon vetjük be, amennyire én tudom, és rendkívül magas a költségük. 10-15 16 százalékos is lehet a kamatláb. De a kérdésem a következő. Miért adunk támogatást olyan projektekhez, amelyek adott esetben kereskedelmi hasznot is hajtanak, és ugyanakkor a legszegényebbeknek a mikrofinanszírozású hiteleit nem támogatjuk kellőképpen? mert szerintem ettől még nem lenne kevésbé hatékony a mikrofinanszírozás. Egyébként ezt tudom is, hogy miért van így. Vannak ezzel kapcsolatban tanulmányok is, vannak olyan monitorozások, amelyek bemutatják azt, hogy itt milyen drága ez a finanszírozási módszer, de hát itt ugye a biztonságot akarják garantálni ezen finanszírozási módszer tekintetében. Tehát akkor jól értettem a helyzetet, vagy nem? Igen, tökéletesen, de csak egy árnyalatnyi kérdés azzal kapcsolatban, amit ön mondott el. Az első 100 milliós beruházáshoz soha nem adunk 30 milliót. Ez az egyik és legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban. A második kérdés, igaza van önnek abban, hogy mindkét módszert lehet alkalmazni, lehet a kezdem, kedvezményezett ország számára egy közvetlen kifizetést eszközölni, vagy pedig egy kamatláb támogatást, tehát kamattámogatást adhatunk. Ez a kétféle módszer létezik, ez mind a kettő megengedett. Tehát vagy közvetlen kifizetést eszközölünk, vagy pedig csökkentjük a kamatokat kamattámogatáson keresztül. Tehát itt fontos az, hogy lássuk, milyen tapasztalatok gyűltek össze a terepen, az African Investment Trust Fund-en keresztül. Itt az Európai Beruházási Bank szerepére hívnám fel a figyelmet. A trust fundok esetében tehát ez a legjárhatóbb út, aztán vannak más területek, ahol inkább a közvetlen kifizetéseket szeretnénk támogatni, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel rögtön a beruházás költségeit tudjuk csökkenteni. És egyébként önnek teljesen igaza volt, kizárólag az arányok esetében nem. Tehát nem száz a 30-hoz az arány, hiszen itt már majdnem egyharmadról beszélünk, mi általában 10 és 20 százalék közötti arányról beszélünk. Görenc úr, sajnos be kell fejeznünk ezt a vitát, bár lebilincselő, de vannak más napirendi pontjaink is. Úgy látom, hogy a bizottságnak azért van elég felszólalási ideje. Még egy kérdés. Vajon mennyire tudták biztosítani azt a finanszírozási eszközt, amelyről beszélünk? Vagyis nem képzelhető el az, hogy a pénzintézeteket ez az egész gondolkodásmód inkább ellenkezőre viselkedésre sarkalná, tehát hogy növek, növelnék a kamatjaikat, azért, mert az EU támogatja őket a brandingen keresztül. Tehát biztosítva van a rendszer, hogy nehogy ez az ellenkező előjelű változás valósuljon meg. Válasz. Igen, ez valóban kockázat, erre oda kell figyelni, de a blendinggel kapcsolatban vannak veszélyek, amiről ön beszél, az is veszély, de van egy másik veszély is, az, hogy a partnerországok túlságosan eladósodnak. Mert mondjuk olcsón jutnak hitelhez. Tehát ezek azok az aspektusok, amelyekre nagyon oda kell figyelni, hogy biztosítani tudjuk, a helyzetet, és azt, hogy ne valósítsunk meg torzító hatásokat, vagy pedig kamat növekedést a partnerországokban. Tehát részben fontos az, hogy jól működjön a saját finanszírozási piac, főként olyan esetekben, amikor többféle forrásból tudnak finanszírozást elérni, akkor diversifikálni tudják a rendszert, és a partnerországok számára ez kedvezőbb. De az ön kérdésére a válaszom az, hogy igen, ez egy kockázat, erre oda kell figyelnünk minden egyes beruházás tekintetéből esetről esetre. Köszönöm akkor a DEVE szakbizottság is oda fog figyelni a továbbiakban is ennek az eszköznek a működésére. Következik a 11-es napi rendi pont, harmadik és utolsó tanulmányunk, amelynek célja az átutalások hatása a fejlődő országok gazdaságára, tehát a külföldre ö, utazott, vagy ott munkát vállalóknak az átutalásairól van szó. Ez egy tanulmány, amelyre rögtön rá is fogunk térni. Karin Lubambu fogja megkapni a szót. Merci bien pour euh, la parole. Köszönöm szépen a szót. Beszeretném önöknek, angolul szeretném bemutatni a tanulmányt, mert azt angolul írtuk, még hogyha én francia nyelvű is vagyok. Thank you for this. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy bemutathatom önöknek az átutalások hatásáról szóló ö, tanulmányunkat. Hogyan tudjuk mikro- és makroszinten a fejlődő országokban felmérni a az átutalások hatását, valamint a pénzügyi transferpiacokra gyakorolt hatás hogyan néz ki. A 2015 utáni finanszírozási agendára gyakorolt hatások, illetve perspektívák, valamint hogy erre vonatkozólag milyen hatással lehetnek tehát az átutalások, és végül az ajánlásokról is beszélni fogok majd. A tanulmány célja az volt, hogy az átutalások hatását felmérje a fejlődő országok gazdaságára. Sajnálatos módon nem áll rendelkezésre elég adat, illetve nem foglalkozik elég kutatás ezekkel a hatásokkal. Csak egy felszínes módon tudtuk áttekinteni az eddigi kutatásokat, az eddigi szakirodalmat nem tudtuk mérehatóan elemezni az eddigi kutatások eredményét a rendelkezés álló rövid idő miatt. Mikroszinten igen kicsi az átutalások hatása, Mind pozitív, mind negatív hatása is van az átutalásoknak a fejlődő országokban, mikroszinten, tehát a háztartások, illetve az egyéni szinten a pozitív hatások közül sorolhatjuk azt, hogy ezek az átutalások segítenek a családoknak abban, hogy megvásárolják az alapvető szükségletei kielégítéséhez szükséges termékeket, csökkentik a kockázatokat, és növelik a bevételeket a amelyeket aztán befektetési célokra felhasználhatnak a családok. A negatív hatások közé tartozik, hogy a helyi árak növekednek emiatt, e, valamint a telkek ára, az építkezési anyagok ára és más egyéb termékek ára is növekedik a fejlődő országokban az átutalások miatt. Egy másik negatív hatás az, hogy a különböző háztartások között nő az egyenlőtlenség, tehát azon háztartások között, amelyek részesülnek ilyen átutalásokban, és azok között, amelyek nem részesülnek ilyenekben. Továbbá egyfajta függőség alakul ki az átutalások küldője és fogadója között, más részt pedig az átutalókra egyfajta nyomás is hárul. Sokan úgy gondolják, hogy az átutalók migránsok, de ez nem mindig van így, ugyanis az átutalók kategóriájába bárki beletartozhat, nem csak migránsok, nem csak kivándorlók. Egyfajta nyomás hárul tehát az átutalókra. Makroszinten pozitív hatás ha pozitív hatások közé sorolható az átutalások kapcsán, hogy nő a nemzeti bevétel, továbbá az átutalások stimulálják a fogyasztást helyi szinten. A negatív hatások közé makroszinten azt sorolhatjuk, hogy negatív hatással bírnak az átutalások az exportra, tehát a kivitelre, nő az infláció, és egyenlőtlenség alakul ki, az átutalásokat fogadó átutalásokban részesülő régiók között és az átutalásokban kevésbé részesülő régiók között. Sokan úgy gondolják, hogy a privatizációt elősegíthetik az átutalások, amely privatizáció vagy magánosítás normál esetben közpénzből valósul meg. A hatások nagymértékben függnek a hozzáférhető infrastruktúráktól helyi szinten, valamint nemzeti szinten egyaránt. Mielőtt tovább lépnék, szeretném röviden elmondani azt is, hogy a Genfi Nemzetközi Migrációs Intézetnek dolgozom, az elején elfelejtettem ezt megemlíteni amikor bemutatkoztam. Ami a pénzátutalások piacát illeti, vannak formális és informális csatornák, mindkettő lehetőségeket is biztosít, és kihívásokat is jelent. A formális csatornák biztonságot, megbízhatóságot szavatolnak, földrajzi értelemben egy szélesebb lefedettséget biztosítanak, és harmadsorban pedig egy ország pénzügyi lehetőségeit növelik. A formális csatornák közé tartoznak a különböző hatalok, az új tranzakciós lehetőségek, eszközök, mint a mobil bankolás és így tovább, de a hagyományos banki ügyintézés is ide sorolható. Viszont ezen a területen nem elégséges az átláthatóság és a verseny. A fejlődő országokban vannak bizonyos kizárólagos megállapodások bankok és átutalási szervezetek között, ami természetesen nem kedvező. Ugyanis ez a megállapodások értelmében megnövekedett díszavás illeti az átutalásokat, nem elégségesek a rendelkezésre álló infrastruktúrák, és igen komplex, összetett a szabályozási keret is, ami a hatékonyság csökkenéséhez vezet. Ez pedig kihívást jelent a fejlődő országok számára. Láthattuk nemrégiben, hogy mi történt a formális csatornák befagyasztásával kapcsolatosan. Ami a formális csatornákat illeti, további kihívást jelent, hogy a nem dokumentált migránsok nem férnek hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ami az informális csatornákat, eszközöket illeti, néhány szerző úgy véli, hogy ezek a csatornák ezek a csatornák, csatornák visszaélésre adnak lehetőséget a különböző bűnszervezetek számára, de ez nem mindig van így. Az informális eszközök bizonyos körülmények között, például eh, konfliktus utáni régióban, régióban eh, hasznosak lehetnek. Nagyon fontos differenciát megközelítést alkalmazni, ami a terrorizmus finanszírozást illeti, illetőleg ami a pénzmosás elleni küzdelemet illeti. Tehát az átláthatóság, a fogyasztóvédelem, a megfelelő infrastruktúrák, a nemzeti szakértelem hiánya, a verseny hiánya és a költséghatékonyság hiánya. Ezek jelentik a legnagyobb problémákat. Az olyan területeken, súlyos ez főként, ahol nagyon fontos szerepet játszanak az átutalások. További problémát jelent, hogy a fejlődő országokban az átutalásokra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre elégséges számban. Európai szinten, valamint tagállami szinten, továbbá nemzetközi szinten is bizonyos kezdeményezések indultak, a, arra vonatkozólag, hogy a fejlesztés számára egyfajta ö, áttételi hatás valósuljon meg, ami az átutalásokat illeti. Itt különböző intézkedéseket sorolhatunk fel, mint a déli-déli átutalási csatornák javítása, továbbá létezik egy kézikönyv, és léteznek konkrét szabályok is, amelyek rendkívül hasznosak, hiszen összefoglalják a legjobb gyakorlatokat. Továbbá vannak weboldalak, amelyek az átutalásokhoz kapcsolódó díjak összehasonlítását teszik lehetővé, egy további fontos intézkedés az átutalási szolgáltatásokra vonatkozó piacok bővítése, javítása. Ide sorolhatjuk, fontosságukat tekintetve, az átutalásokhoz kapcsolódó termékeket, valamint az éghajlat változás elleni küzdelem finanszírozására felhasználható áttételi hatások is fontosak az átutalásokhoz kapcsolódóan. Két további területet említenék meg itt. Egyrészt az úgynevezett irreguláris migránsok hozzáférése a formális csatornákhoz, valamint a pénzügyi szolgáltatások a fogadó országban, illetőleg a pénzügyi átulatalásokra vonatkozó szabályozás hatása válságkonfliktus utáni régiókra vonatkozólag. Ezen a dián a 2015 utáni finanszírozási agendára gyakorolt hatásokat kívántam áttekinteni. A Világbank úgy gondolja, a Világbank adatait idézném tehát, az átutalások a fejlődő országokba a külső finanszírozási folyamok második legnagyobb forrását e, képezik, összehasonlítva a tengeren túli fejlesztési segéllyel és más egyéb forrásokkal. Sok tanulmány kimutatta, hogy az átutalások a globális válság idején sokkal stabilabbak voltak, mint bármely más egyéb forrás. Tehát az átutalások nagyon fontosak lehetnek a fejlesztés ügy számára. Másrésztről azonban látni kell, hogy itt elsősorban migránsok magántőkéjéről van szó. Minden olyan szakpolitika, amely a migránsoktól származó ilyen forrásokat szeretné felhasználni, először is a migránsok jogait és szükségleteit kell, hogy figyelme vegye, hiszen itt, mint mondtam, magántőkéről van szó másrésztről, az átutalásokat nem tekinthetjük egyfajta helyettesítő eszköznek a, a tengeren túli e, fejlesztési segély kiváltandó. A nemzeti jövedelemnek, illetve bevételnek kell továbbra is a kritikus szerepet játszani, vagy kulcs szerepet játszania a fejlődő országokban. Természetesen figyelembe kell venni egyfajta kritériumként vagy szempontként a migránsok jólétét is. A növekvő átutalások kapcsán ugyanis azt láthattuk, hogy sokan ki akarják aknázni ezeket a forrásokat, de természetesen a fogadó országokban élő migránsok életminőségét is szem előtt kell tartani. Mind amellett, hogy segítik hazájukat. Hiszen, hogyha a fogadó országban nem élnek megfelelő körülmények között, akkor kevésbé tudnak segíteni a hazájukon is az átutalások révén. Az utolsó dián ajánlásokat és egyéb elképzeléseket, ötleteket foglaltam össze. A nemzetközi párbeszédünkből származó ajánlások, ötletek ezek. Először is az ESO ajánlás szerint a pénzügyi átutalásokra vonatkozó szabályokban megfogalmazott akadályokat kell lebontani. Ahogyan láthattuk, ezek a szabályozások nagyban befolyásolják a fejlődő országokban az átutalások piacát. A kisméretű átutalásokkal foglalkozó vállalatok sorra zárnak be. Ez az egyik legfőbb terület, ahol cselekedni kell, a másik pedig a szabályok harmonizálása. Továbbá az adatgyűjtét és a fogalom meghatározásokat is harmonizálni kell. Azt láthatjuk ugyanis, hogy bizonyos, hogy más-más országok más-más módon végeznek adatgyűjtést, az összehasonlítás szempontjából ez kedvezőtlen. Egy másik kulcsfontosságú ajánlás a közvetlen együttműködés kiépítése a migránsokkal és a diaszporával biztosítandó a migránsok jobb integrációját a fogadó országban, illetve jobb kölcsönös megértést, Továbbá foglalkozni kell azzal is, hogyha migránsok nem végeznek átutalásokat, más szóval nem akarnak beruházni hazájukban. Egy másik kulcsfontosságú kérdés a megfelelő koordináció létrehozása különböző ágazatokról beszélhetünk, és a különböző ágazatokban különböző szabályok érvényesülnek. Az ágazatok közötti együttműködés ahhoz, hogy az átadszolások pozitív hatása minél inkább kiaknázható legyen. Továbbá megfelelő ösztönzők és szakpolitikák kidolgozására is szükség van. Ennek fő célja hogy az átutalásokhoz fűződő díjak, költségek csökkenjenek. Továbbá az átutalásokra kivetett adók eltörlése is rendkívül fontos volna, mint ahogyan tudjuk, bizonyos országok adókat vetettek ki ezekre az összegekre, mint a fogadó országban, mint pedig a kiinduló országban is gyakorlat ez. Továbbá megfelelő és inkluzív pénzügyi megközelítés alkalmazására is szükség van. A 2015-ös, illetve 2015 utáni időszakra vonatkozó kereten, kereten belül figyelembe kell venni a migránsok szükségleteit és jogait is megfelelő mértékben. Az utolsó pont pedig arra vonatkozik, hogy a megfelelő e, infrastruktúrákat és intézményeket e, ki kell építeni a fejlődő országokban. A fejlesztés ügy a nemzeti intézmények feladata, nem pedig a migránsoké. Szerintem ezt mindenképpen figyelembe kell venni a szakpolitikák kialakításakor. Még akkor is, hogyha az átutalásokra vonatkozó szakpolitika megfelelő, a megfelelő nemzeti infrastruktúrák hiányában az átutalások nem fejthetik ki pozitív hatásukat a helyi lakosságra nézve. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Görász úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a nagyon érdekes részleteket. A kérdés, amely érdekel engem, a következő. Ezen családok részére történő átutalásokkal kapcsolatban hatalmas költségek merülnek fel. Mi magyarázza ezt a irreálisan magas költséget? Mindenképpen különbségnek kellene lennie azon költségek között, amelyek az eurót tekintik mérvadó fizetőeszköznek, ugyanis itt nincsen ugye az árfolyammal kapcsolatos kockázat, más országban viszont nincsen pénzügyi stabilitás, tehát itt ezzel magyarázhatóak ezek a különbségek, vagy sem, nem tudom, hogy erre rá tudna-e világítani. A nyugat-afrikai gazdasági és pénz monetáris unió belül. Nos, akkor, ez a második kérdésem, hogyha egy északi országból egy fejlődő országba küldenek pénzt, átutalás formájában, mondjuk olyan bankba, amely egy európai banknak a leányvállalata. Nos, akkor itt ilyenkor a költségek, az átutalás költségei máshogy néznek -e ki, vagy sem? Például a BNP Paribára gondolok. Mondjuk ők ugyanazt a költséget számítják-e fel, hogyha a saját leányvállalatukba érkezik a pénz, mint hogyha mondjuk egy afrikai bankba mint hogyha egyfajta ilyen élősködés valósulna meg ezen küldemények, átutalások tekintetében, amely élősködés főként azokat érinti, akik pénzt küldenének a családjuknak. Köszönöm, most megadom a szót Vajdova asszonynak a bizottságtól. Thank you very much. Köszönöm szépen. Üdvözöljük, hogy megszületett ez a tanulmány jó pillanatban született meg, a, hiszen nemrégiben bővítettük ki a migrációs és fejlesztési politikai keretet, egyetértünk annak tanulságaival, történt előrelépés, de még nagyon hosszú út áll előttünk a remitanciák területén a 2012-es tanulmány, amelyet a bizottság végeztetett el, és összhangban van ezzel a jelentéssel, idézik is azt a szerzők. Üdvözöljük azt a fontos tanulságot is, hogy a remitenciákat nem szabad más fejlesztési pénzügyi eszközök helyettesítőként tekinteni. Complement. And we also appreciate that the study does not limit to a, és örülünk annak, hogy a, a tanulmány az átutalások nem csak pozitív, hanem negatív hatásaival is foglalkozik. Egyetértünk a következtetésekkel, ahogy mondtam, összhangban vannak azok a saját meglátásainkkal is, prioritásainkkal is, amelyeket a fejlesztendő országok átutalásaival kapcsolatban megfogalmaztunk. 2005-ben az EU jelentős kötelezettségvállalásokat fogadott el a remitenciákkal kapcsolatban, és miközben elismerjük azok privát jellegét, a biztonságosabb, olcsóbb átutalások révén úgy gondoljuk, hogy jelentős fejlesztési előrelépés érhető el, és történtek is eredmények bizonyos portfóliók tekintetében, és a politikai koherencia is javult ahogy Lubambu asszony ezt kifejtette már. Például az EU keretrendszeren belül a migrációs és fejlesztés rend részeként is foglalkozunk az átutalásokkal is, de a belső piacot szabályozó tényezők között is figyelembe vesszük ezt a szempontot, és a terrorizmus ellenes és átutalás biztonsággal foglalkozó szabályok kapcsán is. Van azonban két potenciális negatívum itt. Egyrészt a, az átutalásokkal kapcsolatos napirend de nem osztják az érintett országok kellőképpen, és az Európai Bizottságon belül tudjuk is, hogy ez nagy kihívás, éppen ezért az ICN és EU-n belüli együttműködést próbáljuk első körben megerősíteni. Az Európai Bizottság külső szolgálatai és fejlesztési eszközein keresztül, a flagship kezdeményezéseken belül megpróbálta ezeket megerősíteni, az IFAT eszközön belül és az afrikai African Remittances Institute-tal való együttműködés révén is. Fontos megemlíteni, hogy az IFAT finanszírozási eszközben az Európai Bizottság érdemi támogatóként benne van, és 28 millió dollár sikerült mobilizálnunk a cél érdekében, amelyet eljuttattunk a támogató szervezetekhez. Az Európai Bizottság folytatni fogja a jövőben is az ilyen típusú kezdeményezések támogatását az afrikai remitencia piacon, például az afrikai postahivataloknak például a migráns családok kapcsán támogatást nyújtunk. Uh, needs to be paid to two aspects. Uh, both all... És a jelenlegi tanulmány számos olyan kérdést fölvet, mint például a hazautalásoknak a szociális hatásai és a különböző folyosók által felvetett problémák, amelyekkel érdemes foglalkozni. Eddig a hazautalások pozitív hatásaival foglalkoztunk elsősorban. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a családokra és közösségekre gyakorolt hatása a hazautalásoknak pozitív és negatív hatásokkal is jár. Nem helyettesíthetik a hazautalások az otthoni országban haza kialakítandó szociális biztosítási rendszereket, és nem jó, hogyha versenyeznek a fejlesztési célokkal. Hogy a negatív hatásait a hazautalásoknak elkerüljük, növelnünk kell a negatív hatásokkal kapcsolatos tudatosítási erőfeszítéseket, és a hazautalások helyett a produktív beruházásokat kell előnyben részesítenünk. Második körben pedig a jövőben arra szeretnénk figyelni, hogy a déli országok közötti átutalásokkal is foglalkozzunk, hiszen a fejlesztési eszközök között még nagyon kevés figyelem követte ezt a típusú átutalást. Ezeknek az átláthatósága jelentősen torzítja a piacot. Az Európai Bizottság ezért a jövőben az elmondott prioritások mentén kíván előrelépni, és ahogy ezt a jelentés is leszögezi, a 2015-ös időszak lesz ennek a fő terepe. Köszönöm szépen, most megadom a szót három percben Florian Klaskin úrnak, aki végigkövette a vitát az ÖCDPM nevében. Köszönöm szépen, rövid leszek, köszönöm, hogy megkaptam a szót, és köszönöm Luban asszonynak, hogy ilyen átfogóan bemutatta ezt a ugyancsak átfogó tanulmányt. Négy dologról szeretnék szólni. Ahogy kiváló előadónk már elmondta, a hazautalás az egy magán jellegű tevékenység, és nem biztos, hogy összhangban lesz a nemzeti vagy nemzetközi fejlesztési célokkal. Ezeket a pénzfolyamokat azonban meg lehet próbálni a fejlesztési célok irányába terelni. A migrációs és fejlesztési célokkal való összhangba hozás révén a beruházási környezet is javulhat, és a politikai bizalom is javulhat, stabilabbá válhat a beruházási környezet, a szociális beruházások és közberuházások is jobban felfuthatnak. Ezeket a szempontokat tehát figyelembe kell venni. A családok nem egyformán benefitálnak a, az átutalásokból. Általában a, már az eleve gazdagabb családok tudnak valakit külföldre küldeni a, a célból, hogy az pénzt keresen. A legszegényebbek így még jobban lemaradnak. Ezt a szempontot sajnos eddig nem vettük figyelembe, mindig csak a hazautalások költségével foglalkoztunk csak, és nem a migráció komplex költségstruktúrájával. A fejlesztési célokkal való szembemenésről ugyan beszéltünk többször már, egyensúlyt kell teremteni a szinergiák és az egyes politikák ellentétes előjele között, az EU elkötelezte magát, ahogy a G8-ak és a G20-ak is, e célok mellett, de nagyon kevés a follow-up. Például ugye állítólag 2014-ig 5% alá akarjuk csökkenteni a hazautalások költségét, pedig még jelenleg is 10% körül mozog ez a, a az arány pedig már csak egy év van hátra. Nagyon sok EU tagállam próbált előrelépni ezen a területen, nem értjük, hogy miért nem léptünk előre, mi áll ennek az útjában, szeretnénk erről többet tudni. És hiányoltam a beszámolóból azt, hogy nem biztos, hogy a formalizáció az egyetlen jó módszer, a hazautalások kezelésére. Oda kell figyelni arra is, hogy ösztönözzük a formális hazautalást az informálissal szemben, nem elég lecsapni az informális átutalásokra és oda kell figyelni arra is, hogy a migráns csoportoknak melyik megoldás fekszik jobban. Köszönöm szépen. Késésben vagyunk, ez részben az én hibám, elnézést. Lebambu asszonynak fogom most visszaadni a szót, hogy röviden, három percben maximum foglalja össze akkor a tanulságokat. Köszönöm szépen ezeket az izgalmas kérdéseket. Nagyon röviden megpróbálok válaszolni a költségekkel kapcsolatos kérdésekre. Igaz az, ahogy mondtam is, hogy voltak visszaélések a cégek részéről, és egyes helyi bankok visszaéltek lehetőségeikkel. 65%-át uralják ugyanis ennek a piacnak. És a formális csatornákra való átterelési szándék nem mindig sikerült. Saját tapasztalatomból mondhatom, hogy egyértelmű, hogy a formalizációs gondolat mellett a financial inclusion koncepcióját is alkalmazni kell, tehát ahol fejlesztési célok vannak, ott erre külön oda kell figyelni, de ugyanakkor azok az átutalások, amelyek informálisan zajlanak, Ezeket sem szabad teljes körülön tiltani, mert 15%-a az átutalt pénzeknek is hatalmas összeg, és hozzájárul igenis a, az egyes országok fejlesztési céljaihoz, még ha informális is. Az első kérdés azzal is összefügg, hogy ha hogy lehetne-e grafikusan ábrázolni a költségeket. Igen, meg lehet ezt próbálni, sőt, vannak is ilyen adataink, az ülés után kérjem, hogy keresem meg, és akkor megadom ennek a hozzáférés lehetőségét. Ami a bankokkal kapcsolatos új típusú tranzakciós módszereket illeti, mint például a mobil bank használatot. Ugye Kenyában például elterjedőben van ez a típusú bank használat, az MPSA Kenyában azonban tipikusan mobil telefonokra kiterjedt program, és a nemzeti hatóságok támogatják ezt a fajta új kis struktúrát, és ezáltal ott csökkenthetők a tranzakciós költségek. Tehát attól függ a költség, hogy egyes országokban egyes infrastruktúrák mennyire kiépültek, mennyire használhatók. Máshol ez nem lenne így ha megvan a mobil infrastruktúra, akkor abból előny kovácsolható és költségmegtakarítás. Köszönöm a magyarázatot. Akkor nem marad más feladatom, mint hogy megköszönjem ezeket a kiváló érdekes előadásokat, amelyek nagyon inspirálóak voltak a következő jogalkotási időszakra vonatkozóan. Utolsó napi rendi pontunk következik amelyre 35 percünk maradt. A hatékony fejlesztési együttműködésre irányuló globális partnerséggel kapcsolatos uniós álláspont a mexikói segélyhatékonysággal foglalkozó magas szintű fórumon. Ez 2014 áprilisban, áprilisában lesz. Amint tudják, a fejlesztési támogatás hatékonyságával kapcsolatban 2002-ben volt már Montereyben egy nagy konferencia, és 2003-ban, Párizsban, Akrában, 2008-ban, és végül 2011-ben volt ilyen konferencia a negyedik ilyen nagy konferencia, tehát most lesz 2014 áprilisában, Mexikóban, amelyre minden érdekelt felett meghívtak a fejlődő világból. Nagy változások történtek 2011 óta az segélyhatékonyság területén egyre nagyobb a fejlesztési ügynökségek közötti együttműködés. Ez egy világtalálkozó Mexikóban, és ezáltal azt reméljük, hogy a fejlesztési programok hatékonysága jelentősen nő majd 2015-től. Megadom most a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Márten Prada úrnak 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a minisztérium, miniszteri találkozó Mexikóban valóban döntő jelentőségű lehet a fejlesztés együttműködés szempontjából a jövőben, és mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk neki. Ez nem csak egy politikai természetű esemény, hanem a hitelességünket alátámasztó esemény is. Sok nagy a tétje. Úgy gondoljuk, hogy a tanácsi következtetések margóján el kell mondanunk azt is, hogy, és meg kell értenünk azt, hogy Buszán után ö, ö, milyen eredményekre van szükség. Ö, én pozitívan várakozó állásponton vagyok. Azt remélem, hogy a globális partnerség az inkluzitás elve megvalósulhat, amely nem csak a donorokra, hanem a kedvezményezettekre fog vonatkozni, hanem új donor országok is bekapcsolódnak a folyamatba, a új fejlődő országok, amelyeknek az állami szektora, de a magán és civil ágazata a parlamenti képviselői is aktiválódnak majd. Ez egy nagyon inkluzív platform lesz Mexikóban, és önmagában jó, hogy létrejön, de a jövőbeli viták szempontjából fontos forduló pont a 2015 utáni fejlesztési célok szempontjából. Van egy második pozitívum is, hogy új időtervet dolgozhat ki ez a miniszteri találkozó, és az otthoni erőforrásokat is, a magáncégek erőforrásait is jobban mobilizálhatja majd a jövőben. A jövőben ugye ez eleve prioritás a fejlesztési közösségben, hogy a magáncégek jobban bevonódjanak. Az Európai Unió ezt a folyamatot követi, de felejtsük el, hogy nekünk is már sok konferencián volt ilyen értelmű hozzászólásunk a segélyhatékonyság ügyében. Elmondtuk, hogy a helyi erőforrások mobilizálása egyelőre nem kielégítő, ezért ezeket mobilizálni kell, és ez tehát összhangban van azzal, amit mi is akarunk. A, a inkluvizitás az egyik fontos prioritás a kettő közül, és elégedettek lehetünk Lozan után a tanácsi következtetések is leszögezték ezt két pontban. Jó, hogy egyre több fejlődő ország, Kína, India, Brazília ugyan továbbra is a korlátozottan, de már donorként lép föl, főleg Kínáról beszélhetünk ilyen értelemben, és a donorországok többsége ugyanakkor sajnálatos módon még mindig nem eléggé elkötelezett. Van egy másik negatívum is, az, hogy a globális partnerség irányítása még kialakítandó. Hiába tettünk erőfeszítéseket arra, hogy legyen egyfajta globális irányítás, az ilyen irányú eredmények még nem kielégítőek. A kedvezményet az országokra szabott programokra lesz szükség, ezt az UNDP is leszögezte, de ezt nem sikerül még ilyen szinten koordinálni. A végrehajtás globalitása és a helyi jellege összehangolása hiányzik. A jobb kormányzás irányítás érdekében jobban integrálni kellene azokat az építőkockákat, amelyeket muszámban már kialakítottunk, és önmagukban jó, hogy ezek léteznek, és jobban össze kéne fogni a kísérleti programokat az eddigieknél. Felmerült az is, hogy fontosabb szerepet kéne adni a regionális szervezeteknek annak érdekében, hogy ők is nyomást gyakoroljanak a kísérleti programok révén, példaadással a, a helyi viszonyokra, és persze általában javítani kell az irányítást, de itt még sok a gyengeség, gyenge pont. Reméljük, hogy a Mexikóban megtárgyalandó jelentések révén eh, javul majd a, a muszáni kötelezettségvállalások ellenőrzése, monitoringja. Eh, több részletet végül is nem mondhatok el most ebben a témában. Ami a partnerséget illeti, az Európai Unió megmutathatná Mexikóban, hogy tagállamaival jobban együttműködik, a buszani vállalásokat komolyan veszi, sőt a korábbiakat is a segélyezési hatékonyság szempontjából. És két prioritásunk van hogy közösen programozunk majd, és csökkentjük a támogatások fragmentációját. Az Európai Uniónak végül is pozitív története van ilyen értelemben, hiszen több éve zajlik ilyen erőfeszítés a tagállamokkal. A második európai szintű erőfeszítés, amit majd bemutatunk Mexikóban is az, hogy előre léptünk a transzparencia területén és más témákról is fogunk majd ott beszélni, amelyek a tanácsi következtetésekben is benne vannak, de ezt a kettőt szerettem volna kiemelni, a közös fellépés és a transzparenciát, amelyek a legfontosabbak az európai szintű együttműködésben, után. Utolsó gondolatom következik, ez a konferencia nagyon fontos lesz a hitelességünk alátámasztása érdekében. Nem csak új ígéreteket akarunk tenni, hanem a buzani eredményeket meg szeretnénk erősíteni, konszolidálni szeretnénk őket, és a jövőre vonatkozóan konkrét célokat akarunk kijelölni, amelyek 2015 után a milleniumi fejlesztési célokat fogják majd helyettesíteni, a buzani együttműködésen belül ezt a platformot úgy tekintjük, mint egy olyan helyet, ahol a nemzetközi közösségnek megmutathatjuk, hogy hogyan lehet gyakorlatban végrehajtani azokat a célokat, amelyeket eldöntöttünk 2015-ig terjedő időszakra vonatkozóan. Buzen után tehát most a végrehajtásról kell beszélni, a gyakorlatról, a 2015 időszakról, amelyben remélhetőleg egy megerősített együttműködésben valamennyi résztvevő kellő együttműködéssel tudja majd a megígért vállalásait teljesíteni. Köszönöm szépen, most pedig Sofia Bornoli következik a Business Europe-tól négy percre. Köszönöm szépen. Nagyon örülünk annak, hogy itt lehetünk. Örülünk annak, hogy elmondhatjuk véleményünket arról, hogy mit is tehet a privát szféra a támogatások hatékonyságának növelése érdekében. Számunkra a lehető legjobb megközelítés a fejlesztésben a Maltis, tehát a több, több szereplős program, néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban bevezetett változtatásokat, és ez jó is. Bevonták jobban a privát szektort, és ez jó. Annak érdekében is, hogy a fejlesztéshez jobb mértékben hozzájáruljanak a privát szféra részvevői, ez pedig jó mind a kedvezményezett országoknak, mind az európai üzleti életnek, amely partnerségi partnerségeket hoz lép, létre, és a helyi üzleti élet számára is. Ez például a PPP konstrukciókon keresztül valósulhat meg különböző szereplők által, vagy a helyi öm, kormányok és a helyi befektetők, vagy az európai befektetők, kis- és középvállalkozások együttműködésében. Az Európai Bizottság, vagy akár nem kormányzati szervezetek is befektethetnek ebbe. Márpedig így részben olyan kezdeményezéseket lehet támogatni, amelyeket politikai szinten is támogatnak, és megfelelő garanciákkal rendelkeznek. Az európai cégek tapasztalataikat meg tudják osztani ezen kezdeményezéseken keresztül, ezt már hosszú évek óta meg is teszik, és mi is történik általában? Hát az, hogy akkor, amikor egy európai cég úgy dönt, hogy befektet egy fejlődő országba, akkor a helyi KKV-k részt vesznek a beszállítói láncba. Kialakul egy beszállítói lánc, és ennek nagyon jó hatása van a helyi közösségekre is. Néhány példát hadd említsek, például európai mezőgazdasági cég, Tanzániában egy projektet hazott létre, amelyben a helyi KKV-kat támogatja technikai kapacitásiaik növelésében, workshopok szervezésén keresztül, és a célja ennek a projektnek az, hogy a helyi KKV-k megtanulják diversifikálni termékeiket, és ezzel piacképesebbé váljanak. Az európai cég most egy pilot projektet is kezdett Kenyában, amelynek az a célja, hogy a környezetvédelmi habitát, illetve energiakérdésekben jobb feltételeket tudjon teremteni, és a helyi alapanyagokat tudja felhasználni. Ennek például az volt az eredménye, hogy a helyi foglalkoztatást növelte, és ezzel kapcsolatban fontos látni azt is, hogy az európai üzleti világnak a nemze, illetve a szüzleti világ szempontjából is fontos az Európai Bizottság és más európai intézmények, mint az Európai Beruházási Bank közötti együttműködés, valamint a különböző európai politikák összekapcsolása. Konkrétabban a Business Europe-nál mi úgy gondoljuk, hogy a fejlesztés és a kereskedelem egymást kiegészíti, főként, hogyha jól tervezik őket. Tehát itt egyfajta kiegyensúlyozott politikai mixre van szükség, amely a jobb kormányzás, a jobb foglalkoztatás eléréséhez nagyon jó eszközt jelentenek, és ezen keresztül a szegénység csökkentéséhez. Másodszorban az EU diplomáciai erőfeszítései a multilaterális fórumokon szintén nagyon fontosak, itt az OECD-t és az ENSZ-t emelném ki. Természetesen a mexikói fórum, amely néhány hét múlva lesz megrendezve, egy nagyon fontos lehetőséget jelent az EU számára, hogy átadjuk azt a az üzenetet, hogy fontos a jókormányzás és a biztos jogi keretek, ezek hozzá fognak járulni a nagyobb befektetői biztonság, befektetői környezet biztonságának növeléséhez is, és ezzel a befektetéseket ösztönözzék. Röviden azzal zárnám a dolgot, hogy számunkra nagyon világos az, hogy a privát szférának fontos szerepe van ebben, a multistake megközelítés szintén nagyon fontos, valamint a privát szektorból a pénzek átirányítása a fejlesztésbe, és ugyanakkor nagyon fontos az, hogy a helyi társadalmakban arassák le mindenek a gyümölcseit, és köszönöm szépen, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, megadom a szót. Concord képviselőjének ő is négy percet kap. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a vitát, és köszönöm, hogy meghívtak bennünket a Concordot. Úgy gondoljuk, hogy a hatékony fejlesztési menetrend mindenképpen fontos a 2015 utáni agenda szempontjából a segélyhatékonysági agendát 2002-ben fogalmaztuk meg, amelyben lefektettük, hogy nem csak a segély mennyisége, hanem minősége is mérvadó. Azóta Róma, Párizs, Akra és Buszán révén további reformokra kerül sor. 2011-ben Buszánban fektettük le a legutóbbi reformokat egy új fajta segélyezési partnerség formájában, amelynek célja, hogy minden segélyezési szereplőt bevonjon az együttműködésbe. Tehát egy elmozdulás történt a fejlesztésügyi segély hatékonysága felé és az összes szereplő bevonása felé. A buszen óta eltelt két év során sajnálatos módon a globális napirenden lejjebb került a fejlesztési segélyek témája, ezeket újra előtérbe kellene helyezni. Mexikóban lesz a következő találkozó a globális fejlesztésügyi partnerek részvételével. Fontos, hogy ez a találkozó tükrözze az előmozdulást a buszáni eh, célkitűzések elérése felé, valamint azonosítani kell az intézkedéseket, amelyekkel felszámolhatók a létező szűk keresztmetszetek. Mexikóban lehetőség lesz arra, hogy eh, a létező együttműködéseket, együttműködések hatékonyságát felmérjük. 2015-ben újabb mérföldök, mérföldkövekhez érkezünk, ami a fejlesztésügyi együttműködést és partnerséget illeti. Lehetőség mutat, nyílik majd arra, hogy ismét előtérbe helyezzük a fejlesztésügyi kérdéseket a 2015 utáni időszakra vonatkozó menetrend szempontjából. Az Európai Unió a legnagyobb donor, blokk, fontos ezért, hogy vezető szerepet vállaljon és jó példával elöljárjon. Az EU-s tagállamoknak ambiciózus és tevékeny megközelítést kell alkalmazniuk Mexikóban, annak érdekében, hogy inkluzív fejlesztésügyi partnerségek alakuljanak ki, illetve ezek előmozítását is elő kell segíteni. Közös cselekvési tervre van szükség az elkövetkezendő két évre vonatkozólag. Üdvözöljük, hogy az Európai Bizottság EU-s tanulmány készített a buszani kötelezettségvállalások végrehajtásáról. Fontos azonban, hogy az Európai Unió ambiciózusabb és folytatólagosabb folytonosabb megközelítést alkalmazzon a buszani célkitűzések területén. Fontos lenne továbbá, hogy az Európai Unió a legkiszolgáltatottabb, legrászorulóbbakra összpontosítson, az egyenlőtlenséget és a kiszolgáltatottságot kell középpontjába helyezni a fejlesztésügyi együttműködésnek. Emellett a szegénység minden vetületét meg kell célozni, gazdasági, szociális és környezetvédelmi szempontjával is foglalkozni kell. Tudjuk, hogy új donorok egyre nagyobb szerepet vállalnak, ezért azt kérjük az Európai Uniótól, hogy vállaljon vezető szerepet abban, hogy biztosítsa, hogy a fejlesztésügyi együttműködés a hatékonyság alapelvének megfeleljen minden egyes esetben. Továbbá fel kell mérni, hogy milyen reálisan elvárható eredmények születhetnek a továbbiakban. A fejlesztésügyi hatékonyság választ ad arra, hogy hogyan történjen 2015 után a fejlesztésügyi együttműködés, illetőleg választ ad arra, hogy milyen keretre lesz szükség a jövőben. Fontos, hogy ez a keret a 2015 utáni időszak kihívásainak megfeleljen. A 2015 utáni fejlesztésügyi agendát agenda keretében tehát a részvétel, az átláthatóság, kölcsönös elszámoltathatóság, az eredményközpontúság és az inkluzív partnerség kell, hogy középpontjában álljanak ennek a programnak, annak érdekében, hogy a fejlesztésügyi célokat, célokat elérjük. Mexikóban és majd utána a különböző szereplők, miniszterek, szervezetek képviselői, és így tovább. Fontos, hogy vállalást tegyenek mindezen lényeges elemek mellett. Természetesen a továbbiakban még szükség van arra, hogy mindezen fontos alapelveket és lényeges elemeket tovább pontosítsuk. Köszönöm, Gőrenc úr! Köszönöm szépen. Különböző konferenciákról esett szó, a felszólalások során is utalások történtek ezekre a konferenciákra, Monterrey, Párizs. Ezek mind rámutatnak arra, hogy a multilaterális keretet szeretnénk megőrizni. Ez pedig fontos lenne a nemzetközi közösség számára is világosság tenni, hogy ez a multilaterális megközelítés ez maradjon meg. Mit lehet tenni Mexikóban? Ez a második fontos kérdés. Én úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk a bizottság idevágó véleményét, amely azt mondja, hogy jó lenne, hogyha nem üres kézzel távoznánk, hanem valamit hoznánk, valami eredményt tudnánk felmutatni. Ugyanakkor fontos lenne a bizottság véleményét meghallgatni arról, hogy milyen új ö, újdonságokat akarnak javasolni a külügyi szolgálattal együtt az Európai Uniót képviselik, de hát talán szerénységről kellene tanúbizonyságot tenni, illetve hozzáértésről, és meg kellene mutatni azt a tanulságot is, amelyre a strukturált párbeszéd keretében megszervezett 12 és 3 óra közötti ülésen hallottam. Nos, hát arról van szó, hogy minthogyha a nemzetközi közösség nem tenne elég erőfeszítést annak érdekében, hogy a fejlesztési, a fejlesztés ügyét szolgálják. 0,7%-ról beszélünk, de 2015-ben nem fogjuk ezt elérni. De egyébként, hogyha nem teszünk erőfészítéseket, akkor EU szinten még 0,5%-ot sem fogunk tudni elérni. Tehát itt egyfajta pedagógiai munkára van szükség, hát ha akkor majd sikerül valamit elérni. A bizottságnak viszont szerintem fontos lenne a paradigmaváltás mellett letenni voksát ezen konferencia során, tehát arra gondolok, hogy ha nem akarjuk tovább növelni a negatív öm, számadásokat a millenniumi fejlesztési célok tekintetében, akkor a felelősséget kell hangsúlyozni minden egyes állam tekintetében. Hiszen itt most az államiság van válságban, a szegény országokban már nem is beszélnek arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a különbségeket a szegények és a gazdagok között, és erről pedig a nyugati világ tehet, vagy az északi világ tehet, mert ezzel a diskurzussal nem lehet támogatni azokat az országokat, amelyeknek szüksége van erre. Tehát itt most paradigmaváltásra van szükség, és hogyha nem akarunk elmenekülni felelősségünk alól, vagy kibújni az alól, akkor azt kérem, hogy a bizottság nagyon ambiciózus legyen Mexikóban, és a többi szereplőt, akik még talán nincsenek készen nem állnak készen arra, hogy őt kövessék, hogy mégiscsak tegyék azt meg. Elnök, köszönöm szépen, és köszönöm a felszólalóknak is e- ezen fontos témához való hozzászólásukat. Most pedig utolsó napi rendi pontunk következik, az egyéb kérdések most kaptuk meg a megerősítést azzal kapcsolatban, hogy Kathy Ashton alá fogja írni az európai konszenzust a mm, fejlesztésről április 3-án. Erre egyébként többször kérte a Deve szakbizottság őt, felkértük erre, azért, mert az EIS fontos szerepet tölt be a fejlesztéspolitikába, és a konszenzus lehet csak az alapja az EU-s fejlesztéspolitika sikerének. Ezt közösen fogalmazta meg a parlament, a tanács és a bizottság, és mindhárom elnök, parlament elnöke, a tanács és a bizottság elnöke aláírták 2005-ben. Tehát ez jó hír számunkra, ugyanis amikor az EIS, akit Keti Eston képvisel, most végre arra vállal kötelezettséget, hogy aláírja ezt a dokumentumot, amelyet majd egy ceremónia tekintetében fog megtenni, itt Schulz úr meghívására. Görenc úr, nagyon köszönöm, nagyon örülök ennek, sokat harcoltunk ezért, és örülök annak, hogy sikerült végre ezt elérni, hiszen a szakbizottságunk mindig mindent megtett annak érdekében, hogy ez megvalósuljon. Nagyon örülök annak, hogy Keti Eston válaszolt erre a felkérésre, és annak is örülök, hogy megtartotta a szavát. Hiszen itt ebben a szobában, teremben sokat, sokszor találkoztunk velük. Ez azt hiszem a parlament számára egy nagy győzelem, hiszen sokat harcoltunk ennek érdekébe. Köszönöm. Elnök, igen. Ez valóban nagyon jó hír. Akkor most csak annyi maradt számomra, hogy a következő ülésünk ö, helyszínét bejelentsem. Itt lesz Brüsszelben a következő ülésünk április 1-én 9-től 12.30-ig, és az utolsó ülésünk április 7-én itt Brüsszelben